Good afternoon, ladies and gentlemen. We are going to... Hölgyeim és uraim, szép napot kívánok! Ezt a éves előadás son vannak. Lássunk is neki a munkának, fenntartható gazdasági fejlődés témájában, hogyan szolgálja a közgazdaságtan a globális környezetet. Ez a címünk, mindenkit szeretnénk üdvözölni, rögtön elején elmondanám röviden, hogy mi is maga ez a STOA. Um, Science and Technology Options Assessment angol rövidítése 26 éve jött létre. Ennek a parlamenten belüli fórumnak a fő szerepe az, hogy hosszú távú stratégiai, szakpolitikai döntéseket segítsünk, támaszunk alá, és ezzel könnyítsük az Európai Parlament ilyen irányú munkáját. A tudományos háttér sokszor szükséges és nagyon fontos a tudományos és technológiai összefüggésekkel bíró döntések esetében a STOA célja az, hogy a tudományos közösség, a szakpolitika formálók és a közvélemény csator, között csatornaként, összekötőként működjön. Ez az éves előadás a csúcspontja a STOA tevékenységének és az európai közvélemény egészének érdeklődésére tarthat ezáltal számot. Általában a politikai napirenden szereplő témákat érintünk, például az információs társadalom, az, a, a, a digitális technológia és az egészségügy vagy a környezetvédelem. A mai témánkat is ilyenek tekintem. 11 különböző nyelvre van ma tolmácsolás, és az Európa Európai Parlament honlapján az interneten is követhető, tehát nem csak e falak között rezonál majd az üzenet, hanem az világháló egészét, egészén követhető. A gazdaság és a környezet összefüggését vizsgáljuk, hogy ezek egymást segíthetik, mennyire összeegyeztethetőek. Úgy érzem, hogy nagyon is aktuális kérdés ez, éppen ezért eh, a Varsóban jelenleg folyó ENSZ konferenciára kell, hogy utaljak, ugyanakkor a szélsőséges eh, eh, időjárási jelenségek, mint például a Fülöp-szigeteken tapasztalt borzasztó tájfun is a globális éghajlatváltozás egyik megjelenési formája vagy jele. panel on climate change, IPCC. Az IPCC is megerősítette ezt egyébként a legutóbbi uh, legutóbbi jelentésében, ahogy eh, Stoával is együttműködve ezt többször jelentettük Az Európai Unió természetesen uh, részt vállal abban, hogy fenntartható alternatív növekedési pályára állítsuk az európai gazdaságot, a globális gazdaságot, például az éghajlatváltozás elleni harcban is vezető szerepet vállalunk, nem is beszélve arról a stratégiáról, ami az erőforrás hatékonyságot, a fenntartható vízgazdálkodást és élelmiszertermelést tűzzük maga előtt célról. Óriási lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az európai energiarendszert hatékonyabbá tegyük, a megújuló energiaforrásokra átálljunk, illetve 2020-ra 20%-kal csökkentsük a mm, az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását. A környezetbarát technológiák kutatása, erre irányuló kutatás egyben az egyik legfontosabb munkahelyteremtő stratégiája is lett az Európai Uniónak. Ez az úgynevezett intelligens, befogadó és környezetbarát növekedés célja, amelyet 2020-ra tűztünk ki magunk elé a foglalkoztatás, a kutatásfejlesztés, éghajlatváltozás, energia és a társadalmi befogadás jelzőszámaival tudjuk ezt mérni. Az indikátorokról később majd fogunk beszélni. Ugyanakkor a pénzügyi és gazdasági válság megszorításai között, illetve a jövőorientált szakpolitikákkal kapcsolatos ambícióhiány megnehezíti a munkánkat. Ez az eszmecsere vagy vita akkor folyik, amikor a gazdasági pénzügyi válság hatásai még egyáltalán nem múltak el Európa legnagyobb részében, és igen, sok európai polgár számára drámai következményekkel jártak ezek a megszorítások. Több tagállamban óriási az államadóság, a munkanélküliség, főként a fiatalok körében soha nem látott méreteket ölt, a gazdasági növekedés újraindítása sem mindig meggyőző megosztó megosztja ez um, a, a társadalmat. Sokan megkérdőjelezik például a globális éghajlatváltozás uh, tudományos uh, bizonyítékait, bizonyos uh, csoportok az ipar ellen fordulnak, és vannak, akik a szociális és környezetvédelmi normák csökkentését szeretnék. A környezetbarát növekedés összeegyeztethető azzal, hogy Európa szeretné megőrizni az Európai Unió versenyképességét, a munkahelyteremtő potenciáját és az európai ipart. Ez egy óriási dilemma. Megengedheti-e magának Európa, hogy rövidtávú célok érdekében feláldozza a hosszú távú céljait? Hogyan tudjuk bevonni globális partnereinket az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdasága való átállásban? Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre e célra? Mm kiváló meghívott előadóink remélhetőleg majd rávilágítanak ezen nehéz kérdések egyes aspektusaira, talán megoldást is kínál ezekre. Mindannyiukat üdvözlöm még egyszer, akik az interneten követik az előadást, őket külön üdvözlöm természetesen. Ennek is van környezetvédelmi hatása, környezeti hatása hiszen azzal, hogy nem jöttek el, hanem otthon maradtak, és nyilván nagy számban az interneten követik ezt az előadást, ezzel a, a széndiokszid lábnyomukat csökkentették, kisebb széndiokszid kibocsátás ugyanolyan eredménnyel, ez csodálatos. A STOA weblapon üzeneteket is küldhetnek a hallgatók, nézők, 20 2013 hashtaget kell használni, ha Twitteren akarnak üzenni nekünk, akár élőben is. Ha megengedik, akkor az előadóinkat röviden bemutatnám. Először is köszönetet mondanék Vlaszak, Odrich Vlaszak úrnak, kollégámnak, az Európai Parlament alelnökének, aki a Sztoáért felelős alelnöke a parlamentnek, aki sajnos nem tud itt lenni, de, de videó üzenetet küldött maga helyett. Majd rámutat az egyik legvitatottabb kérdésre, arra, hogy hogyan tovább a környezet fenntarthatóság és az új munkahelyteremtés összeegyeztethetősége útján. Flaszak úr után első hozzá szólunk, Izmail Szeregeldin lesz, az Alexandriai könyvtárból érkezett, aki a környezetvédelmileg és szociálisan fenntartó fejlődésről beszél majd. És ezen belül az új gondolkodásmódra, új szakpolitikákra, új intézkedésekre koncentrál majd. Ismail Sarageldinnak meggyőződése az, hogy a jelzőszámok alapján kell a fenntartható fejlődésre vonatkozó politikánkat kidolgozni. Ezt követően Szeregedin professzort követően egy újabb videóüzenetet láthatunk, hallhatunk Achim Steinertől, aki az ENSZ környezetvédelmi programjának végrehajtó igazgatója, a UNEP néven elhíresült program igazgatója, aki a globális fenntarthatóságról beszél majd, illetve a megújuló energiaforrások fontosságáról. A UNEP célja az, hogy a nemzetközi közösség fellépését a környezetvédelem terén megerősítse, miközben a társadalmi fejlődést sem szorítja háttérbe. Ezt őt követi majd Monika Kircher, aki az Infineon Technologies osztrák cég vezetőigazgatója. Az Infineon a mobil technológiai iparág számára állít elő mikrocsipeket fenntartható módon. Az Infineon osztrák cég számára nagyon fontos a cégek társadalmi szerepvállalása CSR, illetve a környezetvédelmileg fenntartható e, ipari termelés, ezért számos díjat kaptak. Monika Kirhel majd a globális trendekről beszél a technológiai ágazatban, és arról, hogy hogyan lehet a környezetvédelmileg felelős és a fogyasztók számára is kielégítő termékeket összeegyeztetett. Őt követi Hans Brunings, aki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség végre igazgatója, aki pedig egy olyan paradigmaváltásról vagy átállásról beszél majd, amelyben a környezetbarát gazdaságra áll át Európa, a különböző új rendszerek segítségével. Végezetül Ann Glover professzor, aki az Európai Bizottság elnökének tudományos főtanácsadója, fog rávilágítani egy-két kérdésre. Paul Rübig és Malcolm Harbour kollégák is jelen vannak. Malcolm Harbour lesz az egyik moderátor, Paul Rübig adja az zárszót. Malcolm harbour jó kezekben vagyunk. A STOA előadások kipróbált moderátora már évek óta ő látja el ezt a feladatot. Köszönöm még egyszer, hogy itt vannak, most pedig Malcolm Harbournek adom meg a szót, parancsolj Malcolm. Köszönöm szépen, Antonio, és köszönöm mindenkinek és a stoa csapatának, hogy egy ilyen nagyszerű szakértői csoportot hívott meg ma délutáni előadóknak. Nem is akarom húzni az időt, csupán egy-két észrevételt teszek moderátorként. Biztosítani fogom, hogy minden felszólalóhoz kérdéseket lehessen intézni, tehát maradjon idő, idő erre is, és hogyha szükségem van, akkor ezt jelezni is fogom, hogy bárkitől elvegyem a szót, mindenkitől, meg mindenkinek a rövid biográfiáját, életútjának leírását megkapták, és persze megjelennek a, ezek, illetve a szlájdok a képernyőn is. Még egy fontos észrevétel. Mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy gondolkozzon a kérdéseken. Én általában tudom, hogy ki kicsoda, az a... éppen ezért ilyen kérdéseket benyújtandó íveket osztunk ki, a kérdéseket ezekre lehet ráírni. Annak érdekében, hogy ezeket aztán összegezve válaszolni és tudjunk adni. A legutolsó Stoa előadáson valaki benyújtott egy kérdést, de elfelejtette, hogy mi is volt a kérdés, éppen ezért meg fogom kérdezni, hogy bemutat, hogy fel akarják-e tenni személyesen a kérdést, ne felejtsék el, hogy milyen kérdést írtok le a papírra. De ugyanakkor a Twitteren is elküldhetik a kérdéseiket, láthatják a hashtagünket, és hogyha a kérdéseiket benyújtják, de nem sikerül erre válaszolni, akkor a Twitteren igyekszünk választ adni. Ennyit akartam mondani, illetve még a webes nagyközönség számára is azt szeretném mondani, hogy 11 nyelvre van tolvácsolás a mai napon. És a technológia csodájának köszönhetően a weben 11 e nyelv közül választhatnak. Láthatják, hogy a tolmácsok izzadságos munkát végeznek a kabinokban milyen nyelvre? Angol, cseh, magyar, portugál, francia, spanyol, dán, görög nyelvekre van tolmácsolás. A tolmácsok is üdvözlik a világ széles közönségét, a világ közönséget, aki hallgatja az ő munkájukat. Ennyit tehát erről, mondja az elnök. Először hallgassuk tehát meg Vlasak alelnökünk videó üzenetét. Vlasak alelnök már meg is jelent a videó képernyőn, tehát adjuk meg most neki a szót. Várunk még, míg a hang is megérkezik. Látjuk Vlasak kollega száját mozogni, de a hangját nem halljuk. can we press on? What? Uh, can we have a closing message? Hát akkor talán a záró üzenetét hallgassuk meg? Nem is tudom, hogy mit tegyünk, mert eh, Vlasa kollega szájáról mégsem olvashatunk. Vlasa kollega beszéde. Ebből a kérdésből felmerül az alapvető kérdés, hogy hogyan élhetjük el a fenntarthatóságot. Hogyan tudjuk a negatív környezeti hatásokat újra. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! A STOA alelnökeként szeretettel üdvözlök mindenkit az Európai Parlamentben az éves STOA előadásunk keretében. A globális környezet továbbra is a viték homlokterében van az Európai Parlamentben. Múlt héten a STOA egy workshopot tartott éppen ebben a kérdéskörben, ahol a vita főleg a 2013-as IPPC jelentéssel foglalkozott. Ebből a, a vitából a következő kérdés merült föl. Hogyan érhetjük el a fenntarthatóságot? Hogyan tudjuk visszafordítani a ENSZ nemzetközi um, klímatanácsának jelentésében, tehát az IPCC jelentésében jelentkező negatív hatásokat, úgy, hogy ne veszélyeztessük Európa globális gazdasági versenyképességét. Miért beszélek erről? Nos, azért, mert a mai vita talán megfelelő válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Éppen ezért különös öröm számomra, hogy prominens és elismert tudósokat és szakértőket üdvözölhetek ma a STOA előadói körében, akik betekintést adnak majd abba a kérdésbe, hogy hogyan lehet a jobb környezetvédelmi fenntarthatósággal egyben új iparágakat és új munkahelyeket is teremteni, és új gazdasági esélyeket teremteni. Az Európai Parlament képviselőjeként ezt az alapvető kérdés megítélésem szerint át kell alakítani jelesül. Hogyan nézzen ki az innováció és a kutatás közpénzből való támogatása annak érdekében, hogy a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést támogassa? elengedhetetlen, hogy a negatív környezeti hatások kiküszöböléséért való küzdelmünkben Két dologra figyeljünk, egyrészt a gazdasági racionalitás kérdésére, másrészt pedig az ipar és piac által vezérelt innovációs tevékenységre. A gazdasági racionalitás fontossága nagyon fontos, akkor, amikor megvizsgáljuk mondjuk a fotovoltaikába áramló közpénzek múltját, hiszen az racionalitást, a gazdasági racionalitást eleinte felülírták a fenntarthatósági célok elérésének eh, erőfeszítése, mi több az úgynevezett eh, solar business eh, egyre inkább meghatározta ezt az erőfeszítést, de ugyanakkor ez a növekedő energiárakhoz is vezetett. A piac és az ipar által vezetett eh, innovációs teki, eh, tevékenység tekintetében a saját országom példáját hozom fel. A cseh köztársaságból származom, és éppen ezért ez nem lepi meg önöket, hogy az autóiparról szeretnék beszélni, hiszen ebben az ágazatban a kutatás és a fejlesztés elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy fenntartsuk az európai kibocsátási értékeket, valamint az európai ipar versenyképességét. Ez egy olyan ö, felismerés, amelyet az Európai Uniós döntéshozók és az európai ipar szereplői is osztanak. Ugyanakkor a visszaéléseket meg kell akadályozni, hiszen az ipar maga dönt arról, hogy mely területre koncentrálja kutatásait. Én a közlekedési szakbizottságban a KARS 2020-as akcióterv jelentéstevője voltam, mely jelentés a versenyképes és fenntartható autóiparról szól, és a e jelentésemben felhívtam a figyelmet erre a kérdéskörre. Nagyon aggaszt az a tény, hogy az EU jogalkotók ne korlátozzák az ipar döntéseit a tekintetben, hogy milyen területre koncentrálja erőfeszítéseit, és így például meg kell akadályozni, hogy csak a gépjármű elejének aerodinamikájára koncentrálják a kutatást, és ezzel saját pénzügyi és intellektuális forrásainkat vernénk békjóban miközben pedig más területeken, például a meghajtási lánc, a kocsi hátának aerodinamikai területe, vagy pedig a gumik környezet fenntarthatós, környezet tudatos kialakítására koncentrálhatnánk. Éppen ezért véleményem szerint a következőt kell tenni. A jogalkotók határozzák meg a célokat, de a kutatók kutathassanak. Mielőtt visszaadnám Malcolm Harbornak, a STOA társ és a mai moderátornak a szót, röviden még meg szeretném köszönni minnyájuknak, hogy részt vesznek az idei STOA előadásban. Az önök részvétele bizonyítékát adja annak, hogy mind a foglalkoztatás, mind a környezet céljait nagyon fontosnak tartjuk. Joggal érdeklődnek ezen kérdések iránt, hiszen minnyájunk életminősége forog kockán. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy figyelnek ránk, és köszönöm az önök figyelmét. Good. Well, thank you. Um, thank you to all. Köszönöm. Köszönjük Baldicsó lassáknak az üzenetet. Most az első vendégelőadónk következik. Ismail Sargeldin, az Alexandriai Könyvtár igazgatója fog beszélni velünk. Én nagyon örülök annak, hogy el tudott jönni Brüsszelbe. Nyolc évvel ezelőtt találkoztam vele először Japánban. Ha megnézik az életrajzát, akkor látni fogják, hogy ő egy globális gondolkodó, globális tudós, nagyon sok helyen dolgozott már. Örülünk, hogy itt van, már évek óta próbáljuk önt ide csábítani most sikerült. Köszönöm. Várom, hogy megjelenjen az előadásom, és én hol fogom látni? Ott. Na, jól van. Akkor el tudom kezdeni. Köszönöm, hölgyeim és uraim, a az új gondolkodásról, új intézkedésekről, új szakpolitikákról fogok beszélni a fenntartható fejlődés környezetvédelmi és társadalmi aspektusai kapcsán. Nos, íme a vázlat. Ugye mi még mindig a BG, DG, GDP értékeket használjuk, amivel fel kéne hagynunk. Az első lépéseket már megtettük, és aztán beszélök, beszélek majd a fenntarthatóság, mint lehetőség témaköréről, valamint arról is, hogy az emberek ténylegesen jobban élhetnek ezen politikák miatt, és aztán a komplexitásról és a káoszról is beszélek. Nos, ami a GDP-t illeti, mindent GDP per egyfőre GDP-ben mér, mérünk. Stiglitz és a Szen és Fitusi egy francia elnök által megrendelt könyvben kifejtették, hogy mennyi minden probléma van a GDP az egyfőreső GDP terme, mint, mint mérőszámmal. Voltak, akik a bruttó nemzeti boldogság fogalmát akarták bevezetni, de a világ nem nagyon reagált, aztán a jólét nemzeti regisztere volt még egy ötlet, de az alternatív gondolatok közül talán a leginkább elfogadott az emberi fejlettségi index, amelyet az ENSZ ad ki. Ide az oktatás, az egészségügy és a jólét is beleszámítanak, és gyakorlatilag az egyenlőtlenséget is felvették ebbe az indexbe. Az egyenlőtlenség szintén nagyon jó mérőszáma a társadalom jólétének vagy annak hiányának, amikor azt bevezették az egyenlőtlenség fogalmát, át, akkor az HDI érték csökkent. 2012-ben az Egyesült Államok gyakorlatilag 12%-os veszteséget szenved el akkor, hogyha a HDI értéket eh, hozzáigazítjuk az egyenlőtlenséghez, és ezzel 13 helyet esik a ranglistán. Tehát az egyenlőtlenség komolyan befolyásolja a fejlettségi indexet. Hogyha a fenntarthatóságot nézzük, és behozzuk az ökológiát, mint eh, gondolatot, akkor azt látjuk, hogy eh, a HDI sem és a GDP sem jó mérőszámok. A WWF korrelálta összehasonlította a HDI-t az ökológiai lábnyommal, és erre jutott, íme ez az ábra, amely azt mutatja, hogy minél gazdagabb valaki, annál egy ország, annál nagyobb a gazda, az ökológiai lábnyoma, ezt eddig is tudtuk, és ugyanakkor ez a munka a szakpolitikára vonatkozóan nem ad nekünk segítséget, tehát ezek a mérőszámok, noha lelökik a trónról a GDP-t, nagyon sokat nem segítenek nekünk. Teljesen új gondolatokra van szükség, melyek az első lépések ezen az új úton. Környezetvédelmi nemzeti regiszterekről beszélünk, amikor én a World Banknél dolgoztam, akkor megpróbáltuk ezeket az accountokat létrehozni. Nos, hiszik vagy sem, egy erdő a GNP-ben nullát ér, hogyha él, hogyha kivágják az erdőt, akkor viszont a GNP-hez hozzájárul, mint érték. Na most ez milyen jelet küld? Ugye ki akarjuk zöldíteni a nemzeti ö, ö, számfejtéseket, ö, és ö, egyfajta környezetvédelmi accountot akarunk létrehozni. Vannak a fizikai hatások, amelyek az egészségre és a termelékenységre is kihatnak. Kínában ez jól megfigyelhető. Aztán van egy gazdasági értékelés, amely a pénzügyi, illetve monetáris hatásokat eh, méri. Eh, ez azt jelenti, hogyha a hagyományos számolást összevetjük a zöld számolással, illetve ezeket valahogy eh, fuzionáljuk, akkor kialakul a zöld nemzeti accountok rendszere. Nyilvánvalóan ilyenkor lehet belevenni azt a számításba, hogy az erdő kipusztításával nő az árvizek eh, es lehetősége, illetve esélye. A néhai David brit közgazdász, eh, az általános megtakarításokról is beszélt. Eh, a banknál mi eh, Mexikóra vonatkozóan 85-ben készítettünk számításokat, és meglepő volt, hogy noha 22%-ból indultunk ki, a bruttó befektetés ugye még jól nézett ki, de hogyha azt hozzáigazítottuk az amortizációval, kiigazítottuk, akkor már is 12%-ra csökkent, hogyha a nemzeti erőforrások felhasználását is levontuk, akkor 5%, ha pedig a környezeti károkat is levontuk, akkor mínusz 2% lett a GDP növekedése. Ez Mexikó, nem tudtuk, hogy ez egyedi esete, és éppen ezért megcsináltuk az összes dél-amerikai országra, és aztán néztük, hogy a megtakarítás kiadási és befektetési arányaik hogy néztek ki, és aztán láttuk, láttuk, hogy a különböző tételeket kivonva azt látjuk, hogy a tényleges megtakarítások, azok gyakorlatilag néha pozitívak, néha negatívak, holott minden más sokkal rózsásabb. Ez természetesen nagy kihívás a hagyományos közgazdaságtan számára, mert hogyha a tényleges megtakarításokhoz nézzük a beruházásokat, befektetéseket, akkor azt látjuk, hogy azt mondaná az általános gazdaságtan, hogy ez a két dolog ugyanaz. Miközben valójában ténylegesen 7,5 Ehm, százalék eh, eh, különbséget, vagy még többet, 10 eh, százalék különbséget látunk a kettő között. <clears throat> Na most akkor ez a, az ábra mennyire megbízható, ugye Latin Amerikára számoltuk ki 25 éves időszakra, és aztán megcsináltuk a világ összes többi országára, és illetve régiójára, és, és ezt láttuk. <clears throat> Ami a legsúlyosabb, Ugye itt eh, hét, beszéltünk eddig a 7,5% helyett eh, mínusz 2,5%-ról. Eh, látjuk, hogy Kelet-Ázsia növekszik, és a, Afrika, a Szahrától délre eső afrikai területek pedig zuhannak, és valóban ez volt a megfigyelés is. Tehát ez a Genuine Savings görbe ténylegesen mutat olyan dolgokat, amelyeket a hagyományos közgazdaságtan nem tud megfogni. Ez egy nagy kihívás. Látjuk tehát, hogy zöld nemzeti eh, elszámolásokra van szükség. Eh, nyilván eh, egyfelől bevételi oldalon, másrészt pedig megtakarítások, beruházások oldalán is. Ez egy fontos indikátor, amelyet felhasználhatunk majd, hogyha megnézzük a tényleges megtakarításokat. Ha a GNP-t nézzük, akkor ott nagyok lesznek a különbségek, de ez még mindig nem a fenntarthatóság. Mi legyen a fenntarthatósággal? Nekem az volt a probléma problémám a, felha, a, a felhasználhatósággal, hogy ugye volt a Buntland Bizottság definíciója, a jelen igényeire való olyan válasz, amely nem kompromittálja a jövő lehetőségeit. Nagyon szépen hangzik, de ténylegesen nem operatív, eh, mert eh, ugye vannak szükségletei az éhezőknek, és úgymond vannak szükségletei azoknak is, akiknek van két autójuk, eh, és ők fogyasztják el a föld javainak 85%-át. Na most mi az ő tényleges szükségletük? Tehát elegáns és vonzó, csak operatív módon használhatatlan. Ez a definíció. Megnéztük tehát a három részre szedve a fenntarthatóságot, az sem működött. Ekkor jutott eszünkbe, hogy a fenntarthatóság mint lehetőség kerüljön megfogalmazásra. Így azt jelenteni, hogy a következő generációknak legalább annyi lehetőséget, hanem többet adunk, mint ami nekünk volt. Na most eh, ez egy operatívan használható, eh, használható definíció, mert egyfőre első tőkeként is kifejezhetjük. Nyilvánvaló, hogyha a fiamnak az egyfőre első tőke több lesz, akkor gyakorlatilag a lehetőségei is többek. Ráadásul, ráadásul itt a népességnövekedést is figyelembe lehet venni. Nézzük akkor a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi fenntarthatóságot. Gyakorlatilag a gazdasági fenntarthatóság az az emberalkotta tőke, a környezetvédelmi fenntarthatóság a természeti tőke, a társadalmi fenntarthatóság pedig az emberi tőke, illetve a társadalmi tőke, Nos, a társadalmi tőke például az a bizalom, ami a társadalmat egybe tartja, tehát ez az emberi tőke, amivel foglalkoznunk kell. Ott láttunk egy képet, amely ábrázolta a, nemzeti, a környezetvédelmi tőkét, és itt pedig a társadalmi, vagy társadalmi tőke, illetve emberi tőke látható. Hogy lehet akkor ezeket mérni? Nos, négyféle tőkét különböztetünk akkor meg. A cél az, hogy ezek növekedjenek, illetve azt kell mérni, hogy növekszenek-e, vagy változatlanul maradnak, akár abban az értelemben is, hogy, hogy mondjuk az arányok elváltoznak, vagy megváltoznak. Ebben az esetben például Zambia megteheti azt, hogy kinyeri a rezet a földjéből, és azt oktatásra költi, ennek van értelme. Mi van akkor, hogyha az egyik tőke összetevő nullává, nullára változik? Ez nem fordul elő, részlegesen ezek tudják egymást pótolni. Meg lehet -e ezt tenni? Igen, meg lehet. És ezzel eljutottunk a wealth accountinghoz, a jólét eh, elszámolásához. 95-ben adtunk ki egy jelentést, amely a eh, környezetvédelmi haladást eh, értékelt, ez 200 országot vett számba, és itt vannak az eredmények nyilvánvaló, hogy a nyersanyag exportőrök, illetve más fejlődő országok gyakorlatilag a vörösben vörössel vannak ábrázolva, a kék jelzi itt az emberi tőkét, és ezt, az, ezt a kék részt, amely 20% alatti, ezt próbálják a közgazdászok eh, állandóan eh, megmérni, és a másik 80%-ot azt elhanyagolják. A Rio Plus 5 eh, keretében több mint 100 országot mértünk meg, más volt a metodológia, de alapvetően nem változott semmi, tehát a, megint csak azt látjuk, hogy a az emberi tőke és a természeti tőke alkotják az össz vagyonunknak a 80%-át, miközben a közgazdászok csak a 20%-ot nézik, nem szabad hagyni, hogy háttérbe szoruljon más. Nézzük Belgium és Egyiptom helyzetét ezen a listán, amit az előbb láthattak egy pillanatra. Társadalmi tőke, Das Gupta professzor és jó magam voltunk a szerkesztői, de Kenneth Arrow és Stiglitz is részt vettek a szerzők között, de nyilván itt ezzel még sok tennivaló lesz ezzel az elmélettel. Ugye a jó szakpolitika azt jelenti, hogy az emberek jobban élnek, nem rosszabbul. Nyilván a tipping pointokról, az átbillenési pontokról nem fogok most beszélni, mert nincsen Eh, időnk, pedig nagyon szívesen megtenném, majd máskor. Amit tudni kell, az az, hogy nem fognak rosszabbul élni az emberek, hanem ténylegesen jobban élnek. Nézzük a jövedelmet és az egészséget. A gazdagabb emberek általában tovább élnek. Eh, azt is látjuk, hogy nem egyenes ez a vonal, ez egy, ez egy görbe gyakorlatilag, és azt látjuk, hogy Eh, bemutatva az 50-es évektől 1987-ig. Eh, az alsó eh, tengelyen látjuk 0-tól 20 ezer dollárig nőtt az egyfőre eső, állandó dollárban az egyfőre eső nemzeti jövedelem, és hogyha azt látjuk, a 20 ezer dollárhoz nem ajár sokkal hosszabb élet, mint az ezer dolláros jövedelemhez. Ami ezt, ha ezt megnézzük az évek során, akkor azt látjuk, hogy valójában a, az élettartam az ezer dollárosok körében is nő. Tehát ugyanolyan erőforrással javulást érünk el a javuló szakpolitika révén. Mert ugye a tudomány azt jelenti, hogy más jelzőszámokat is kutatunk, például az anyák egészségi állapotát megnézzük, javítjuk, és akkor a csecsemő halandóság csökken, stb. E, hogyha hogyha ezt visszavetítjük az időszak első részére, akkor ahol a legszegényebbek tartanak, az valójában azzal felelt meg, annak felelt meg, mint hogyha nyolcszoros lenne a jövedelem. Tehát ugyanezt az eredményt ugyanezt az eredményt régebben nyolcszoros jövedelemmel lehetett elérni. Ez, ez a szakpolitikának az értelme. Erre mondják azt, hogy nagyon bonyolult és kaotikus világban élünk, ez így van, rendkívül bonyolultak a rendszerek, lehet-e analitikus eszközöket kialakítani? Én azt mondom, hogy igen, most csak az elejét látjuk ennek a folyamatnak, és minden csak most kezdődik. Nézzék meg a geometriát, látják, hogy ezt felhasználtuk az építészetre, illetve a mérnök mérnöki tudományokra, a műszaki tudományokra, eh, enélkül, eh, enélkül nem értük volna el azt, amit elérünk. Egy új geometriára van szükség, természeti geometriára, eh, és gyönyörködjünk a korallok csodá szépségében, a felhőformációkban. A régi geom a régi geometriával a piramisok előállíthatók voltak, de a felhők nem. E, és aztán jött Mandelbrot, aki leírta a természet geometriáját. Először a, tudó, a művészek e, kezdték el ezt használni, gyönyörű képeket csináltak, de aztán rájöttünk, hogy konkrét, bizonyos konkrét eseményeket is meg lehet vizsgálni. A e, tőzsdét például, amely egyébként kiszámíthatatlan, e, itt megjelent a self-similarity similarity fogalma, e, és ha megnézzük ezeket az ingadozásokat, ez az ábra, ez most mit jelent? Egy órát, vagy órákat, napokat, heteket, hónapokat? Azt látjuk, hogy függetlenül az időtartamtól nagyon hasonlít ez az ábra a, a, a másik, a többi ábrára. Sok a kimenet, és mindeznek az alkalmazhatósága a növényekre, a virágokra, a földrengésekre, a DNS szerkezetére, a villámokra, a hópelyhek kialakulására, a gázturbulenciára mind alkalmazható, mert például ezeket korábban nagyon nehéz volt modellezni, vagy akár az organikus konstrukciókra is, vagy a neuronhálózatokra. Ezzel az új matematikával jobban lehet modellezni ezt, mindezt. Új gondolkodásra van tehát szükség, még csak most kezdtük akkor föl kell tenni a kérdést, hogy miért most és miért Európa. Én azt gondolom, hogy ez az új gondolkodás, amire szükségünk van, egy olyan időszakban kell, hogy bekövetkezzen, amikor is alapvetően el kell gondolkoznunk a helyzetünkön, és paradigmaváltásra van szükség. Már említettem korábban, nem tudom megtalálni azt az ábrát, amit kerestem. Ugye Stiglitzen és Fitusi kihívást intéztek a GDP ellen, e, ketten Nobel-díjat kaptak, aztán van Krugman, aki szintén Nobel-díjat kapott, és ő pedig kihívást intézett a Chicago iskola ellen, e, és a megszorítások ellen. E, Stiglitz pedig a globalizációval kezdett el foglalkozni. Egy cikk és két könyv jelent meg Indiáról, egy nagy indiai közgazdásztól, Bagwati-nak hívják. Bagwati, aki a globalizáció híve, a kereskedelem híve, e, termeszek a kereskedelmi rendszerben címmel írt könyvet, e, valamint Panaggarával együtt írt egy könyvet, hogy miért számít a növekedés, Amartya Sen és Jean Drez ennek az ellenkezőjét gondolják, hogyha a 8%-os indiai növekedési arányokat nézzük, akkor az nem igaz, az kamu. E, India és az ellentmondásai címmel írtak könyvet. Das Gupta mindkettőjüket Eh, kritizálta. Az egyik a befektetésekről, a másik a jólétről beszél, mondta. Eh, Indiának 500 millió új lakosa lesz, belátható időn belül. A terület nem növekszik, a víz nem növekszik. Hogyan lehet eh, az ökológiai jóléttól elválasztani a gazdaságpolitikát tette fel a kérdést. Tehát ezek az emberek vitában állnak a közgazdaság tan is megérett a változásra, Európa is megérett a változásra. Ez nekem tetszik, ez az ábra. Egy pessimista azt mondja, hogy ez félig üres ez az üveg, én pedig valami naív és idegesítő dolgot mondanék, mint ahogy én is. Az emberek Európában azt mondják, hogy nem, lát, nem szeretik a régi típusú politikákat, valami új dologra van szükség. Tehát a változás soha nem jön könnyen, el kell fogadnunk az új mérési módszereket és, ért és értelmezésüket, ehhez paradigmaváltásra van szükség. Na most ez is egy paradigmaváltás volt ezen a, a képen, milyen volt a világ a sötét időkben, most pedig ezt a paradigmát éljük, és ezek között, a kettő között e, nagyon sok eredményt és sikert értünk el. Tehát tegyünk meg mindent a világért és a gyermekekért. Köszönöm. Well, Ismail, thank you very much indeed for a very stimulating discussion, which I... Köszönjük, roppant érdekes vitaindító beszéd ez. A tweetek érkeznek a Twitteren. Ne tartóztassák, ne fogják vissza magukat, kérdezem az interneten minket követőket. Tweeteljenek, csak nyugodtan csipogjanak. Most pedig egy videó üzenet következik Achim Steinertől, aki az ENSZ környezetvédelmi programjának igazgatója, és az ENSZ főtitkár helyettese. Remélhetőleg a hang is lesz ezúttal. Lássuk akkor a videóüzenetet. Excellencies. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, először is Köszönöm, hogy lehetőséget kaphattam, hogy részt vegyek ebben a mai e, vitában a fenntarthatóság fenntartásáról, illetve hogy a közgazdaságtan hogyan szolgálhatja a környezetvédelmet. Nyilván egyből arra gondoltam, hogy egyszerű lenne évezetes és hasznos részt venni ebben a vitában, mert az ENSZ környezetvédelmi programja, programjából fontos következtetéseket vonhatunk le. A környezetbarát gazdaságra való átállásról szóló vita, vitát az UNEP munkája is befolyásolta. Az UNEP azóta egyébként igencsak belelendült Európában és világszerte. Állam és kormányfők, miniszterek, a magánszektor vezető alakja is felismerték, hogy a fenntartható fejlődésről szóló narratívában jobban kell koncentrálni egyes fontos tételekre ahhoz, hogy felgyorsuljon ez a haladás. Európában a legfontosabb tendenciákat jól ismerik, de hogyha megengedik, akkor egy kicsit hátralépnék, és azon gondolkoznék el, hogy a környezetbarát gazdaságra való átállásról miért kell beszélnünk, és ez miért olyan aktuális téma? Nem csak az éghajlatváltozás kihívásával kell szembenéznünk, hanem szélesebb kontextusban az erőforrás gazdálkodásról is beszélnünk kell. Sok változás zajlik egyszerre, alapvetően befolyásolják majd a gazdaság működését a jövőben, illetve drámai lehet a hatásuk az egész bolygó működésére nézve. 7 milliárdan laknak a Földön, nem sokára 10 milliárdan leszünk. Újra kell gondolni a gazdaság működését, a fogyasztók és a termelők kapcsolatát, illetve a fenntartható fogyasztás és termelés az a terület, ahol előre kell lépnünk annak érdekében, hogy fenntartható módon működjön még egy-két generáción keresztül a Föld. Az UNEP ezirányú munkája azt célozta, hogy, hogy gazdasági perspektívából tekintsük azt, amit 50 vagy 100-150 éve zajló környezeti változásokra reagáljunk. Az atmoszféra, bioszféra, ekoszisztéma, az ekológia vizsgálat tapasztalata alapján kezdtük megérteni, hogy mi történik, mi változik, és hogy nekünk hogy kell változnunk. A társadalom, a gazdaság, a parlament, a miniszt, a kormánykabinetek ben nagyon komoly költséghatékonyság elemzések alapján hoznak ilyen döntéseket, ugyanakkor a fenntartató fejlődés környezetvédelmi dimenziója nagyon sokat tehet akkor, hogyha a gazdasági szempontokat is figyelembe veszünk. Erkölcsi döntéseket is kell hoznunk, de mi valahogy értéket próbálunk rendelni azokhoz a, a, a fontos környezeti szempontokhoz, amelyeket, minthogyha a hagyományos gazdasági értelemben nem értékelnénk eléggé, és amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jövőben is rendelkezésre álljanak ezek. A Stern jelentés kimondta, hogy ha nem teszünk semmit, az mekkora költségekkel jár majd az éghajlatváltozás szempontjából. Nem csak az éghajlatváltozásról kell beszélni, hanem az erőforrások egyre szűkösebbé válása miatt is kell átgondolni azt, hogy hogyan működhet a gazdaság, a cégek, az egyes ágazatok, egész iparágak a jövőben. Ebben a pillanatban itt Nairobi-ban eh, Ernst Unlich von Feitzeker és Asok Koszla elnökletével eh, cserélünk eszmétett témában. Az Európai Bizottság eh, is segített az UNEP munkáját, annak érdekében, hogy jobban lássuk, értsük, hogy mit is jelent az erőforrás gazdálkodás szempontjából ez a bolygó számára. Nagyon gyorsan át kell gondolnunk azt, hogy mit is értünk erőforrás hatékonyságon. A fenntartható fogyasztás, termelés, a gazdasági érték, az erőforrás hatékonysága, a környezetbarát gazdaságra való átállás, ezek mind összetevő annak a vitának, amely a fenntartható fejlődésről szól nagy világszerte, legyen az Kínában, vagy a kis szigeteken a fejlődő országokban, ahol eh, évszázadok, évezredek óta élnek, és lassan eh, esetleg elveszthetik ezt a területet. Illetve az ellátási lánc, eh, beszállítói lánc tekintetében, hiszen a víz, a, a, a, a fémek, az ásványok mind-mind elengedhetetlenek a gazdaság működéséhez. De hogyan működhet maga ez az átállás a környezetbarát gazdaságra? Biztos vagyok benne, hogy egyes elvek megjelennek majd a mai vitában is. Először is ez nem fizikai értelemben vett tudomány a közgazdaságtan, ez egy szociális tudomány, egy társadalom tudomány, bocsánat. A, piacok nem a, a a fizika törvényeit követik, sokkal inkább olyan társadalmi döntések alapján, olyan prioritások alapján, melyeket mi hozzunk meg. Például államilag támogatjuk a foszilis üzemanyagok felhasználását, ugyanakkor, amikor mondjuk a megújuló energiaforrásokat is, pedig a kettő egymásnak látszólag ellentmond. Ezek olyan döntések, amiket mi, mi hozunk. Az olcsó energiához való hozzáférés férés sokak számára csak állom. Itt Kenyában, ahol a központja van a UNAP-nak, öt éve folytat egy környezetbarát energiapolitikát a kormányzat, ez óriási beruházásokat hozott, és az új infrastruktúra 90%-a pont a megújuló energia ágazatban valósul meg a geotermális energia, illetve a napenergia kihasználása terén. A megülő energiaforrások története kiváló példája annak, hogy megértsük, hogy a közvélemény és a demokratikusan választott kormányzatok hogyan változtathatják meg az egész gazdaságot, a magánszektort is átterelhetik egy másik irányba. A megújuló energiaforrások teljesen másképp működnek, mint 10 évvel ezelőtt is. Ez jól magyarázza azt, hogy 2012-ben miért fektettek több pénzt megülő energia infrastruktúrába, mint az olaj, gáz és szén iparba együttvéve. Így tudunk átállni a környezetbarát gazdaságra, ez azonban tudományos háttér kell, hosszú távú számítások, illetve meg kell vizsgálni, hogy a szabályozások, a szabályok, a, a, az adópolitika, az ágazati ö, politikák és az állami támogatások hogyan működtetik a piacot. Egyre inkább kell arra is koncentrálnunk kell, hogy a pénzügyi és tőkepiacokat hogyan kell át állítani egy fenntartható pályára, mert rengeteg pénz van a világon, de sajátos módon nem a környezetbarát gazdaságra való átállás segíti ez a pénz, hanem a tehetetlenség jellemzi a befektetéseket, illetve rossz üzenetet, vagy, vagy, vagy rossz jeleket követnek, és inkább a múltba rédve döntenek befektetési döntéseket, nem a, a jövőbe tekintve. Az éghajlatváltozás sokat változtatott, de a XXI. században nem lehet csak az éghajlatváltozáson keresztül tekinteni a gazdaságra, sokszínű eh, a világ, és eh, éppen ezért egy szélesebb látókörre van szükségünk. Talán ami, ami, ami prioritás egy kis ország, egy fejlődő ország, vagy egy, vagy egy sziget számára, az mondjuk nem fontos feltétlenül Brazília, Kína számára, vagy Amerikában, vagy Olaszországban, Németországban, Dániában. Amikor ezt a környezetbarát gazdaságról szóló jelentést készítettük, akkor pontosan az volt a legmeglepőbb, hogy mennyire sokfajta megoldás létezik, és Európától is sokat tanulhatunk, főként azért, mert Európa például az energia, az agrárium, a közlekedés, a városok, a hulladékgazdálkodás területén vezető szerepet játszik, és ezek olyan ágazatok, amelyek kritikusak a környezetbarát gazdaságra való átállásban. Remélem, hogy a STOA egy olyan fórum, ami, ami a, a, elősegítheti a szakpolitika formálók, illetve a technológia ágazat közeledését, a kölcsönös bizalomépítést, remélhetőleg az átállás egyre nagyobb méreteket ölt, enélkül nem működhet a jövő, és a gazdasági jövőnk is egyre kockázatosabb lesz, ez a befektetéseket is megbéníthatja. Pont az ellenkező az annak, amire szükségünk van, akkor, amikor az átállásnak nem csak növekedést, hanem munkahelyeket, megélhetést, életminőséget lehetőséget kell biztosítania, a jövőt erre kell építeni, és ez alapján fogják megítélni a döntéseinket. És remélem, hogy az ENSZ környezetvédelmi programja továbbra is számíthat Európára, és remélem, hogy önök is majd úgy tekintenek ránk, mint egy globális partnere, akik a fenntartható fejlődést szolgálják világszerte, ne csak a verseny osszon meg minket egymással kereskedő nemzetekként. Remélem, hogy a STOA éves előadásra sikerre zárul. Még egyszer köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy részt vettem ebben a vitában. Good. Well, that was a very clear and indeed a very complimentary message to... Úgy gondolom, hogy nagyon jól kiegészítette ez az üzenet az előző előadásokat, és hogyha kérdéseik vannak, akkor biztos, hogy megtal- fel tudjuk venni a kapcsolatot a szakértőnkkel, Ahim Steinerrel, most pedig megadjuk a szót a következő felszólalónak, aki nem más, mint Monika Kircher, az Infineon Technologi, Technologies Ausztriai részvénytársaságának um, ügyvezető igazgatója. Ő is diákkal, fódiákkal készült. Kirchher asszony, megadom ennek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a meghívást. Igyekszem konkrét példával szolgálni arra, hogy egy tőzsdére bejegyzett magáncég hogyan igyekszik a globális környezetben olyan gazdaságot létrehozni, amelyek a fenntartható gazdaságot szolgálják, de ugyanakkor versenyképesek is. Lássuk először a hat európai kulcs, kulcsfontosságú technológiát, az úgynevezett enabling technológiákat, not easy to. We need to improve this technology. finally. Uh, the European Commission has decided that there are six az Európai Bizottság úgy döntött, hogy hat helyzetbehozó vagy enabling technológiát uh, tűz ki maga elé, amelyek meghatározók Európa versenyképességének jövője szempontjából. Ezekben nem mindegyikben, de némelyikében technológiai vezető szerepet játszik cégem, az Infineon, és globális versenyképességünk érdekében ezekre koncentrálunk. A mikro- és nanoelektronika területén vagyunk nagyon aktívak, de ugyanakkor az advanced materials, vagy fejlett alapanyagok és a fejlett gyártórendszerek területén is fontos szerepet játszunk. Miért helyzetbehozó vagy enabling technológia ez? Azért, mert a többi iparágat helyzetbe hozzuk, lehetőséget kínálunk számukra, termelékenységük és innovatív erejük tekintetében. A piramis alját, ez ugye nem egy egyiptomi piramis, hanem eh, éppen ez a piramis, eh, láthatjuk, hogy a félvezetők ötszörös szorzóval vannak jelen az elektronikai iparban, és akár 20-tól 100-ig terjedő szorzóval vannak jelen az autó, a gépgyártás, vagy pedig a gyógyszeripar területén. Mindezt a árbevételre vetítve. Mondjuk az autóipar 70-80%-ának innovációja, melyet az elmúlt évtizedben hajtottak végre, közvetlenül az elektronikával függ össze. Azaz tehát, hogyha ez a kulcs enabling vagy helyzetbe hozó technológia nem létezne Európában, akkor a termelékenység és az innovációban rejlő versenyképességünk, az autóipar versenyképessége sokkal alacsonyabb volna, sokkal rosszabbul néznek ki a versenyképességben. Mit jelent ez? sorry. I'm lacking one foil, no problem. Hiányzik egy fólium, de hát nem baj. Egy szóval az innováció sebessége azt jelenti, hogyha különböző iparágokat hasonlítom össze, akkor a következőt mondhatjuk. A mikroelektronikai csipek vagy a tranzisztorok száma illetve a tranzisztorok száma egy csippen 18 havonta megduplázódik. A struktúrák kisebbek lesznek, a tranzisztorok, a lábacskák száma pedig nő. Miközben a chip, azaz ez azt is jelenti, hogy a csippek teljesítő képessége 18 havonta megduplázódik. Mondjuk a mobil berendezésen ma egy olyan számító kapacitás rejlik, mint a holdra szálló egység számítógépében a 60-as évek végén, vagy hogyha a repülőgép ipar olyan gyorsan fejlődne, mint az elmúlt 30 évben a félvezetői ipar, akkor egy 767-es Boeing ma 500 dollárba kerülne, képzeljék csak el. És 20 perc alatt körberepülné földet. 5 gallon légi benzint, kerozint használva, mert a kerozin megmaradna még, ez összességében nagyjából is 5 per kb. 20 liter volna. A mikroelektronikai csipek és a félvezetők éppen ezért az elkövetkező évtizedben mutató változások meghatározó helyzetbe hozói. Például a magas energiafogyasztású félvezetők az autókban, vagy pedig a power train fuelekben is fontos szerepet játszanak, mi több a megújuló energiaforrások előállításában, a napenergia vagy a szélenergia előállításában sok mikroelektronikai eszközre van szükség, Azért, nem csak azért, hogy előállítsuk ezen energiát, hanem azért, hogy ezt gazdaságán tegyük meg. Vagy pedig a magas hatékonyságú öm, energiátalakításhoz is erre szükségünk van, illetve a nagy trafukházakhoz, itt éppen a Facebook trafóházat láthatjuk. Egyre több elektromosságra van szükségünk a világban, és egyre több elektronikai részegységre, mikroelektronikára van szükség, hogy ezt biztosítsuk, hogy működjen. Szingapurban a BRIC országok azt mondták, hogy egyre nagyobb, egyre szélesebb körben a mikroelektronika határozza majd meg azt, hogy a gazdaságuk képes marad-e vagy sem. És ez nem csak a BRIC országokra igaz, persze. Ezért az Infineon az energiahatékonyság, a mobilitás és a biztonság területére fókuszál, persze sok kapcsolat van ezen fő területek között. Mondjuk a mobilitás területén beszéljünk a szenzorokról amelyeket az autóban használunk, hogy a, mondjuk a keréknyomást érzékeljék. Ezek a szenzorok nagyobb biztonsági szintet is biztosítanak az autó számára, hiszen korán jelzik, hogyha nem megfelelő a keréknyomás. És ilyen módon csökkenthető az alacsony keréknyomásból eredő balesetek létrejöttének száma fillachban állítjuk elő ezeket a keréknyomás érzékelő szenzorokat, és ezzel az Infineon a világpiacon vezető pozíciót lát el, um, foglal el, vagy a mobilberendezések, a laptopoknál a személyazonosítás a security, a biztonság területére vezet bennünket, de ugyanakkor ezzel hatékonyabban is termelhetünk. Magyarán mondva, nagyon sok kapcsolat van a három fő terület között, de most leginkább az energia hatékonyság pillérére szeretnék koncentrálni, hiszen ez az a terület, amelyel az Infineon Ausztria leginkább foglalkozik. Lássuk a stratégiánkat. Úgy döntöttünk, hogy fenntartható módon válunk versenyképessé az elkövetkező évtizedek során, és ehhez a versenyképesség ezen öt területére kell koncentrálnunk, erre kell vetnünk a figyelem homlok. Ezt kell a figyelem homlok terébe tennünk. Az energiahatékonyság, az innováció, leadership, a people excellence, az emberek kiválóságát kell üzleti tevékenységünk alapjává tenni, persze az R&D kompetenciát hangsúlyozni kell, és a quality operational excellenciát, kiválóságot a bal oldalon láthatják. Ez az az öt kompetitív terület, melynek segítségével biztosíthatjuk, hogy munkánkat versenyképesen végezhetjük a jövő évtizedekben is. Mondok néhány példát az energiahatékonyság területéről. Okay. Okay, let's do it like that. You'll have to... Hát akkor most másként járunk el, a fóliákat amúgy is megkapják, vagy már talán meg is kapták kinyomtatott formában, itt egy picit összekuszálódott a sorrendjük. 2003-ban az Európai Bizottság az energiahatékonysági zöld könyvét publikálta, és ekkor mi egy-két számítást végeztünk, és példákkal álltunk elő arra vonatkozólag, hogy mikroelektronika a különböző alkalmazások, applikációk területén hogyan segítheti a, a gazdaságosabb teljesítményt. Például az energiaellátás területén úgy számoltunk, hogy akár 40%-os megtakarítási potenciállal számolhatunk, És hogyha a legújabb technológiát használjuk, tehát mondták számításaink, akkor az el energia előállítás területén 40%-kal hatékonyabban dolgozhatunk. Vagy a világítás területén 25-30%-os megtakarítást érhetünk el, azzal pocsékoljuk el most az energiát, hogy nem a legmodernebb technológiát használjuk a, világítás területén, aztán a motorok irányítása területén és más applikációk, alkalmazások területén is hasonló megtakarításokat érhetünk el. Nem csak a termékeink járulnak tehát hozzához, hogy energiahatékony megoldásokat vezessünk be, hanem mi, mint gyártó cég is erre koncentráltunk. Láthatják, mi magunk 34%-kal kevesebb vizet használunk fel, ahhoz, hogy egy négyzet centiméternyi nyákot állítsunk elő, tehát nyákot állítsunk elő. Fillach, tehát a legenergiahatékonyabb gyár, egyébként ezt az Equitrail um, egy független kutató um, intézet állítja. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan termékeket állítunk elő az iparnak, amelynek segítségével széndiokszid neutrálisabban tudnak tevékenykedni, és így 14,6 millió tonna széndiokszid kibocsátás megtakarításához járulunk hozzá azáltal, hogy energiahatékony cég vagyunk. Mi persze a vertikum ba ékelődünk bele, a vertikumban, a, a láncban vállalunk egy fontos szerepet, és látni kell, hogy a nagy európai címek milyen módon befolyásolják ezt a e, vertikumot. A 6, 560 milliós eurós vásárlási értékünk beszállítóknak fizettük ki ezeket a e, ezt az 560 millió eurót. Sok kis és középvállalat van közöttük, de nagyok is, kutató-fejlesztő cégek, egyetemek, akik mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a régióban a hozzáadott értéket megerősítsük. Paul Rübichel megvitattuk ezt a kérdést, hogy érdemes volna Stoának ezzel, tehát a beszállítási értékteremtő hálózattal foglalkoznia, és megvizsgálat tárgyává tenni, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot így növelni. Az innovációs vezető szerep nem csak azt jelenti, hogy szabadalmakat jegyzünk be és kutatásokat végzünk, hanem azt is, és az elmúlt hét éve ezt az innovációs rendszert, rendszert alkalmazunk, tehát azt jelenti, hogy az innováció kultúráját építjük ki aktív menedzsmentet alkalmazunk, és ez nem csak a technikai innovációra vonatkozik, hanem azt is, hogy az egész szervezetet magát ezen cél érdekében átalakítjuk, annak érdekében, hogy új technológiákat és új termékeket tudjanak más partnerek, lokációk és cégek számára átadni. Úgy, hogy mind a szervezeti, mind a szociális innováció szerephez jusson. Egyik eredményünk a 300 mm-es power volt. Lássuk végezetül pedig a people excellence az emberi kiválóságot. Ez a legfontosabb összetevője a fenntarthatóságnak, hiszen munkatársaink talentumát, tehetségét és tudását be kell csatornáznunk, és egy olyan vezetői kultúrát kell kialakítanunk, amely teret és lehetőséget ad a munkavállalók számára. Ezért az egész világról alkalmazunk munkavállalókat, 55 országból jönnek hozzánk a munkatársak, egy korintiai kis vidéki területen a világ vezető technológiai cége, cégévé váltunk, nagyon magasan képzett kutatók dolgoznak nálunk, akiknek épp úgy, mint egy nemzetközi iskolában, vagy egy nemzetközi óvodában teljes más HR folyamatokra és innovációs folyamatokra van szükségük. Tehát nem csak a technikát kellett átalakítanunk, hanem a gondolkodásmódunkat is. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a technológiai problémákért, legalábbis az előadás során. No, I think the technical problems are more on our side, so if necessary we may... Uh, Inkább nekünk vannak technikai problémáink. Uh, nyilván ezeket valahogy meg kéne oldani. meglátjuk, hogy hogyan eh, alakulnak ezek a technológiai dolgok a nap hátralevő részében. Az utolsó előadás következik, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy kaptunk néhány kérdést, szeretnénk megkapni az összeset, mert az utolsó előadás után jön a kérdések köre, tehát ha nem kaptak még kérdő formanyomtatványt, amely, amelyre a kérdéseket írhatják, akkor kérjenek, és jutassák el az elnöki pulpitusra. Ráadásul Twitteren is lehet kérdezni. Hans eh, Brünings eh, eh, urat üdvözlöm, aki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség vezérigazgatója, és ő tőle kérem, hogy őt kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretném használni a technikai személyzete, a technikai lehetőségeket, és ha az én távirányítom nem működik, akkor arra kérem a segítőinket, hogy ők próbálják meg mozgatni a slideshow-t. Tehát az Európai környezetvédelmi ügynökségtől jöttem. Nyilvánvalóan, amikor a zöld gazdaságról beszélünk, mi elsősorban a zöldre koncentrálunk, koncentrálunk vagyis a környezetvédelmi aspektusára a zöld gazdaságnak nyilván egyre magasabbra kell céloznunk a környezetvédelmi politikánkban. Amikor megnézzük az európai eh, környezetvédelmi szakpolitikai keretet, akkor itt ez látszik az ábrán, háromdimenziós időrendet alakítottunk, és alapvetően ez a napi munkánk alapja is. Először is ténylegesen a környezetvédelmi akira, vagyis joganyagra támaszkodunk, tehát monitorozzuk a levegőminőséget, vízminőséget, nyilvánvalóan végrehajtatjuk, vagy betartatjuk a jogszabályokat. Ugyanakkor Európának vannak fontos célkitűzései 2020-ra, sőt 2030-ra vonatkozóan, tehát van a háromszoros 20-as célpont, illetve egy biodiverzitásra vonatkozó irányelvünk is van. Ez már is közép-hosszú táv, ha szakpolitikát nézzük, mondhatnák, eh, de nagyon fontos innováció az európai politika csinálásban az a 2050-es célkitűzés megjelenése. A 2050-es célkitűzés gyakorlatilag három nagy gondolatot tud eh, lefedni. Az első az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom, a második a az alacsony eh, erőforrás felhasználású gazdaság, illetve az ökorendszerek fenntarthatósága vagy kitartása gyakorlatilag e, ezek a három, ez a három nagy politikai e, cél. Ha a 2050-es célkitűzést komolyan vesszük, akkor be kell látni, hogy a jelenlegi szakpolitikák hatékonysági gondolkodásával és társadalmi hozzáállásával az nem megvalósítható. Ezek, amelyekről most beszélünk, a rövidebb távúak, azok átmeneti agendának minősülnek. Három dologról szeretnék beszélni a zöld gazdaság kapcsán. Alacsony széndiokszid kibocsátás, a cirkuláris gazdaság, tehát a különböző erőforrások újra és újra felhasználása, erről beszéltünk sokat. Ezt az ábrát már láttuk, ez az emberi fejlettségi index, ha valaki 0,8-at produkál, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy jó életet él, hogyha valaki alacsony erőforrás felhasználással teszi ezt, akkor gyakorlatilag környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóan él jól. Hát senki nem él jól gyakorlatilag. Először is ugye a jólétet teremtjük meg, sajnálatos módon úgy, hogy a bolygó erőforrásai nem tudnak ezzel lépést tartani, és csak ezt követően mozdulunk el a környezetvédelmi lehetőségek felé, környezetvédelmi politika megvalósítása, megváltása felé is mozdulunk el ezen a zöld útvonalon. Ez volt eddig a terv, de ezt sajnálatos módon nem tudjuk így folytatni. Eddig sem volt nagyon sikeres, ehm, de nincs is időnk, hogy ezt a folyamatot így valósítsuk meg, ahogy korábban reméltük. Ez egy globális projekt, ehm, sajnálatos módon senki nem érte még el ezt a célkitűzést. Ehm, a második dolog a miért kérdésre adandó válasz. Tényleg nagy kihívás kezelni ezt a gépet. Egy ábrával előbbre visszaugorhatunk? Technikailag elvileg lehetséges. Stoa ülésen különösen. Nos, e, mint környezetvédelmi ügynökség, a hetedik környezetvédelmi cselekvési programot nagyon komolyan vesszük, ennek a címe az ökológiai határok mentén, jól, jól élni az ökológiai határokon belül. Gyakorlatilag így alakítottuk ki a munkánk koncepcióját is. Nem eh, itt ezek az ábrák, ez az ábra mutatja a három kört, eh, és azoknak a meccés eh, pontjait, ahol ezek meccik egymást, na ott van az a kis fenntarthatásági rész, megnézzük tehát a, a, az ökorendszert, és aztán a, a, a társadalmi technikai rendszereket, e, és nem teszünk annyira különbséget a gazdasági meg a társadalmi között, mindent egybe e, veszünk itt, az ipart, a piacot, a tudományt, mindent, ezek úgyis átfedik egymást, nyilvánvaló, hogy ezek a rendszerek e, összefüggnek egymással és átfedik egymást részben, így végezzük tehát a, a munkánkat a Steiner, Achim Steiner beszélt már erről, globális szinten léteznek a milleniumi fejlesztési célok. A júliusi értékelés azt mutatja, hogy a szocioökonomiai vonatkozásban eredményeket értünk el, csökken a szegénység, csökken a városi szegénység, de sajnálatos módon ezzel egy időben arra a következtetésre kell jutnunk, hogy, nagyon, hogy több, több hangsúlyt kell fektetnünk a környezetvédelmi aspektusokra. Az elemzésből hiányzik az ok-okozat megfigyelése. Persze fenntarthatatlan módon hoztuk ki az embereket a szegénységből. Éppen ezért nőtt a környezetvédelmi károsodás. Ez a két dolog összefügg, sokkal alapvetőbb megközelítésre van szükség, és változásra van szükség a zöld gazdaság kialakítása érdekében. Hogyha megnézzük a gazdasági növekedési célkitűzéseket, illetve terveket, mégpedig PPP értéken, nem akarok most a részletekbe menni, akkor azt látjuk, hogy két és fél szeresére növekedne a PPP arányos jólét, miközben, a, miközben iszonyatos mértékben növekszik, főleg Ázsiában a középosztály népessége. Az elmúlt években ezt a középosztálybeli népességet azonosították problémaként, miközben mi még mindig tudjuk, hogy több milliárd ember vágyik arra, hogy középosztályba beléphessen, élvezhesse az infrastruktúrát, a középosztálybeli lakhatást, a középosztálybeli oktatást. Valójában pontosan a középosztály felé kellene terelnünk a szegényebb lakosságot, tehát egy mérsékelt, illetve szerény középosztálybeli jólét felé. A következő ábra azt mutatja, hogy megnézzük az EU 2020-as agendáját, az vajon elvezete a zöld gazdasághoz. Miről szól a 2020-as agenda? Vannak klíma és energia célkitűzések, biodiverzitási célok és más célok is, eh, például a levegőminőségre, vízminőségre vonatkozóan, emellett vannak zöld növekedési kezdeményezések, amelyek az EU szakpolitikákban eh, találhatók meg. Gyakorlatilag itt most a 2020-as stratégiából 2030-as stratégia van kialakulóban, eh, éppen mostanában dolgozzák ki ezt, és éppen most zajlik Varsóban a kap találkozó. Ez egy hatékonysági agenda volt eddig, e, és ez látszik az ábrán, hogyha az energiafogyasztást e, nézzük, megint csak nem akarok a részletekbe bocsátkozni, e, a felső vonal az mindig a gazdasági teljesítményt mutatja, amely növekszik, miközben az alsó az a hatékonyság növekedést mutatja. Tehát mi ezeknek az eredményeknek örülünk, a, az anyagi inputot, illetve inputot pedig a középső vonal mutatja gyakorlatilag. Relatív decoupling figyelhető meg, és nem pedig abszolút decoupling. Egy jövőbeni zöld gazdasághoz abszolút elválasztásra, decouplingra van szükség a jövőben, főleg akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy a korlátozott erőforrásokhoz másokat is hozzá kell engednünk ezen a bolygón. Eh, ugyanez igaz eh, a termésátlagokra az agráriumban, növekszik a hatékonyság, ugyanakkor eh, korlátosak az erőforrások. Az, az autók hatékonysága, illetve a járművek hatékonysága felső ábra mutatja a, gép, a járművek számát, illetve a leutazott autókilométereket, egyre többet használjuk az autót, az elmúlt 20 évben növekedett az autóval megtett utak hossza, csökken csökken ugyan a fogyasztása az autóknak, mutatja az alsó vonal, de az összes, összes üzemanyag felhasználás az növekszik Európában, tehát megint csak relatív decoupling figyelhető meg, nem pedig abszolút decoupling. Ez az ábra azt mutatja, hogy a közlekedésben ezek a hatékonysági eredmények nem elégségesek, Ha mindannyian Taslát vezetnénk a, a Rüdöle Loán, akkor e, az e, így néz neki, e, tehát gyakorlatilag az egész közlekedési rendszert át kell gondolnunk egy zöld gazdaságra van szükség, és hogyha ilyet akarunk, akkor a mobilitási és közlekedési rendszert eh, át kell gondolnunk, ahol a, a magánautó persze még szerepet fog játszani, de más szerepet kell, hogy játszon, még akkor is, hogyha a technológia átáll a következő technológiára. Eh, én a Rue de, Loa, eh, Rue de la Loa hogyha e, az utca végére állok, e, ezt látom, e, és belgaként szomorú vagyok, hogy ezt látom, remélhetőleg a jövőben ez változni fog. Ehm, az ügynökségnél megnéztük ezt a hatékonysági paradigmát, illetve az erőforrások felhasználását. A zöld területeken van eredmény, a sárga területeken stagnál a helyzet, a piros pedig romlást mutat. Hogyha az erőforrás hatékonyságot nézzük, akkor ott azért van zöld. Hogyha az ökorendszer kitartását vagy fenntarthatóságát nézzük, akkor ott eh, a tényleges környezeti eh, állapottal, illetve a környezet eh, megfelelési képességével találkozunk, ahol főleg sárga és piros látható sajnálatos módon a hatékonysági növekedés, illetve javulás nem elégséges a 2050-es célkitűzések megvalósításához. A következő ábra. A kihívás az, hogy ne annyira a e, hatékonyság növekedésre, javulásra gondoljunk, bár az is fontos rövid távon, hanem azokkal az, eleme, azokkal az elemekkel kell foglalkoznunk, amelyek nem technológiai, hanem rendszer szintű innovációt eredményeznek. Itt lesz majd az átmenet, ebben rejlik majd az átmenet. Nyilván ehhez pénzügyi erőforrásokra is szükség van, és át kell gondolni, hogy mit lehet mert minden, egy milliárd, minden milliárd eurót csak egyszer lehet elkölteni. Tehát vagy hatékonyság növelésre költjük a most domináns rendszerben mondjuk a robbanó motorokban, vagy teljesen új, innovatív rendszerekbe kezdjük befektetni, amelyek a jövőbeni igényeknek felelnek meg. Gyakorlatilag nyilván ennek a keveréke szükséges, de nem szabad bezárkóznunk a 2020-as célkitűzések mögé, és hanyagolni a 2050-es kitűzéseket. Az energiarendszerek szempontjából a 2020-as célkitűzéseket nagyon könnyen elérhetjük hatékonyságnöveléssel, de hogyha a hagyományos rendszerekbe fektetjük az összes pénzünket, akkor a 2050-es célkitűzés nagyon nehezen lesz elérhető, mert gyakorlatilag magunkra zárjuk a már létező technológiát. Az átmenet szükségessége az túlmutat a szokványos szakpolitikákon eh, és a piaci megoldásokon. Eh, át menetről van szó, alapvető változásokról a technológiákban, a struktúrákban, a gyakorlatokban, az életmódban, a gondolkodásban és minden olyan elemben, amelyből egy rendszer felépül. Ehm, az EU egy sor menetrendet eh, hozott létre, alkotott meg, amelyek 2050-ig eh, eh, elvárt teendőket tartalmazzák, versenyképes, alacsony kibocsátású gazdaság, erőforrás hatékony Európa, Energia Roadmap 2050, ezek benne vannak már most is a, a, a terveink között. Ez a 2050-es roadmap energia és klíma szempontból azt látjuk, hogy kezd kinyílni az olló, ezzel kell valamit kezdenünk, hogyha a 2060-as célkitűzéseket teljesíteni akarjuk. Ez az anyagfelhasználás, így gyakorlatilag zárt kört szeretnénk létrehozni. Hatékonyság az életciklus során, ez egy hatékonysági lépés majd ezt követően azt mondjuk, és az a célkitűzés, hogy új erőforrásokat ne kezdjünk felhasználni, mert nem hulladékfeldolgozás, hanem anyagfeldolgozás, anyaggazdálkodás folyik majd. Ugyanez igaz az ökorendszerek fenntarthatóságára, megtarthatóságára. Nem annyira a növényekről és az állatokról van szó, hanem olyan környezet létrehozásáról, amely nekünk, mint társadalomnak megengedi, hogy, vagy lehetővé teszi, hogy felkészüljünk és reagáljunk a jövő kihívásaira az átmeneti szakpolitikák kidolgozásához például az kell, hogy környezetvédelmileg káros támogatásokat megszüntessük, ilyen a hagyományos, egyes hagyományos energia e, támogatása. Az OECD 1300 e-, milliárd dolláros ilyen támogatásról e, beszél, amit másra lehetne használni nem csak technológiákat kell bátorítanunk, hanem gyakorlatokat is a zöld gazdaság létrehozása érdekében, és természetesen a tudás alapot is javítanunk kell, mert a jelenlegi monitorozási jelentéstételi rendszerünknek is átalakuláson kell átesnie. Az öt éves, több éves munkaprogramunk erre koncentrál. Amikor a zöld gazdaságról beszélünk, akkor természetesen foglalkozunk a jóléttel is, a fogyasztással, a vegyi anyagokkal, egészségügyel, eh, és eh, beszélünk arról is, hogy eh, lépjünk túl a GDP-n, az Eurostattal, OECD-vel, Integrated Accountingot vezetnénk be, és E, Steiner e, úr által képviselt UNEP-pel is együttműködünk. A nagy kihívás, úgy gondoljuk, az átvezetése a 2020-as, 2030-as szakpolitikáknak a 2050-ig e, terjedő időszakra. Nem szabad limitálnunk magunkat 2030-nál. Egy átmenetre van szükség. Szerintünk csak az alapvető szociotechnikai rendszerek átalakításával érhetjük el, nem, csak hatékony, nem pedig hatékony, hatékonyság növeléssel, hatékonyabb globális fellépésre van szükség. Európa nem elszigetelt, különösen nem gazdaságilag, és úgy gondoljuk, hogy az üzenetet és a diskurzust is meg kell változtatnunk alapvető módon, adnék is erre, mondanék is erre egy példát, ma már elhangzott, hogy a jövő generáció már most a radaron kell, hogy legyen, amikor ezeket a szakpolitikákat tervezzük. Én ennek a nyelvezetnek ellenállnék, mert amikor generációkról beszélünk, akkor azt feltételezzük, hogy néhány generációnyi időnk van arra, hogy megoldjuk a problémát. Egy ma születő leány valószínűleg 2100-ban is életben lesz, tehát ha 2050-es 2050-es irányelvet figyelembe vesszük, akkor ez a nő majd az életének több mint felét ebben az új gazdaságban fogja leélni. Na, hogy ha ez, ha ez így legyen, vagy hogy ez így legyen, ahhoz nagyon sok a tennivalónk, és ennek az ügynökségnek is az a feladata, hogy a monitorozáson és a jelentéstevésen túl az üzenetek küldésében és megfogalmazásában is részt vegyen. Ez a végkicsengése előadásomnak. Köszönöm. Well, thank you very much to all us. Köszönjük előadóinknak valóban gondolatébresztő gondolataikat. Közel fél óránk van kérdésekre, válaszokra. Csodás! A legfontosabb bejelentés, a nap legfontosabb bejelentése, hogy egy koktél fogadásra láthatjuk vendégeket azoknak, akik elfáradtak ide, ma a vége a előadásoknak persze csak akkor. To, um, uh, to invite um, uh, Jose van Einzelhoven, is he here? Is she here? She here, sorry. Yes, Jose, yes. I'm, he was former director of the Radnor Institute Uh, who we work very closely with. Sok kérdés érkezett, de uh, éppen ezért van, van, még, uh, van még időnk további kérdésekre. Egyik meghívott vendégünkhöz fordulok, hogy esetleg szeretne saját kérdést föltenni. Oké. Okay. Yes. Uh, well, my question is to uh, Ismail Seregaldin. Uh, Igen, van egy kérdésem. Ön, ön szerint uh, Sarah úr az emberi uh, szempont hogy jelent meg az egyes hozzászólásokban, illetve hogy változik-e már a látásmódunk az ön szerint kívánatos irányban? En fogja majd összefoglalni a dolgokat a végén, de hát persze ő is kérdezhet, és mindenki válaszolhat. Csak nagyon röviden, igen, szerintem jó irányba haladnak a dolgok. a, láttuk, hogy a Eurostatban is milyen munka folyik, ez ígéretes. Szerintem, hogyha rossz üzenetet küldünk, rossz jelzéseket küldünk, akkor rossz szakpolitikák születnek majd meg az emberi oldalal úgy érzem, hogy nem foglalkoztak ezek a prezentációk kellően. Ugyanakkor az, a, a szociális tőke fogalmának meghatározásával kapcsolatban hát komoly problémáim vannak, de az egyik részét mindenki de különböző gráfok is mutatják azt, hogy az oktatás minősége legalább annyira fontos, mint a, a, a mennyiség. Ennek Amerika az egyik legjobb példája, amely mindenkinek többet költött az egészségügyre, és mégis a fejlett gazdaságok közül valószínűleg a legrosszabb teljesítménnyel büszkélkedhetnek ezen a téren. Tehát az output nem csak az inputtól függ. Nagyon fontos, hogy az integráció, remélem, hogy ez majd az elkövetkező lévőkben meghozza a gyümölcsét ezen a téren is. Köszönjük, további kérdéseket várunk. Jonathan Lambraxhez fordulok. Hol ül? Igen, Yeah, I was wondering, in the first video the MEP said... Uh... Az első videóban Flasszak úr beszélt a, arról, hogy a szakpolitika formálóknak normákat kell megállapítaniuk, a, az újítóknak pedig újítaniuk kell. A szakpolitika formálóknak mi a, a, a szerepe Ausztriában és Európában? Fordulok Monika Kirscherhez, illetve Lemorsabb szinten a most Varsóban ülésezőknek milyen szerepe lehet. Nos, úgy vélem, hogy a szakpolitika formájuknak először is eh, kell, hogy legyen egy elképzelésük arról, hogy milyen Európát szeretnének. Aztán ezt egy stratégiára kell eh, váltaniuk, amelynek kidolgozásában azonban minden érdekelt félnek, érintett félnek szerepet kell szenni. és az oktatási rendszert is be kell vonniuk ebbe, ezt, ezt mindig elmondom, ez a veszőparipám, hiszen a stratégia csak akkor valósulhat meg, hogyha vannak emberek, akik egész egyszerűen végrehajtják ezt. Egy Nobel-díjas mondta azt, hogy az Európai Unió mindent e, jól csinál, csak túl későn. Hogyha egy jövőbeni stratégián dolgozunk, akkor ezt papírra kell vetni, és utána kellene olyan emberek, akik ezt végre is hajtják. Ezen a ponton szeretne valaki még ehhez esetleg valamit hozzászólni a kollégák közül? Nem. Ebben az esetben Hans Breuningshez intéznének egy kérdést, parancsoljon. Először is köszönöm, inspiráló volt a hozzászólása. Az első gondolatom az volt, hogy 2050-es célokkal kapcsolatban miért ilyen optimista, amikor látjuk aztán később az anyagban, a diákban, hogy milyen óriási a különbség az emisszió csökkentés végső célja és az eredeti politikák között. Egyetértek az üzenettel, de nem igazán értem, hogy hogyan lehetne e, ezt megváltoztatni. Miért vagyok optimista? Megmondom. Mert egy optimista e, személy vagyok. Elkölcsi kötelességem, hogy az legyek, ahogy azt sokszor mondják. Hogyha e, önre tekintek, akkor a korát nézem, akkor azt kell mondjam, hogy az én generációmnak kötelessége optimistának eh, lenni, de ennek számos másik oka is van. Európában az elmúlt eh, öt évben, hogyha a, a, a diskurzus hallgatjuk, akkor eh, azt látjuk, hogy mindenki csak a válságról beszél. A 2050-es rend a Európában pont az elmúlt öt évben jött létre. Tehát nagyon komoly gazdasági válság dúl Európában, ezt én sem tagadom, de az alapvető kérdésekről éppen ennek kényszere miatt kell elgondolkoznunk, és eh, új pályára helyezni Európa gazdaságát. Ez az optimizmus egyik oka. Másodszorban. European agenda for 2050, that is a transitional agenda on all of these issues. Ten years ago... Tíz évvel ezelőtt egy kutatóként, tudósként kellett az európai intézményekhez fordulni ezen gondolatokkal, és azt mondták, hogy hát ez csak tudós beszéd, idealista beszéd, irreális elképzelések. Most már olyan szakpolitikai dokumentumok vannak, amelyekre utalhatunk. Hogyha ezt öt éves munka tervünkbe beépítjük az Európai Unió Környezetvédelmi Ügynökségénél, akkor az európai intézmények nem mondhatják azt, hogy ezek a Kopenhágában ülő bolondok már megint mit találtak ki, mert hát egy, egy politikai döntéshozók által elfogadott dokumentumra hivatkozunk. Szerintem ez nagyon fontos előrelépés. A legirreálisabb dolog az lenne, hogyha a jelenlegi fogyasztási és termelési módszereknél maradnánk, amelyekről kimondtuk, hogy, hogy nem fenntarthatóak. Ez lenne irreális és felelőtlen. Hogyha nem változtatunk irányt, akkor tudjuk, hogy hova vezet az út, látjuk, hogy mi is vár minket az út végén. Szerintem alapvető gondolkodásváltásra van szükség, és ez, ez teljesen reális, és ezt egyre jobban belátják ezekben a fontos szakpolitikai dokumentumokban is. Hogyha a gazdaságra tekintek, akkor azt látom, hogy egyre több olyan cég van, újító van, akik tudnak, mernek kicsit másként gondolkozni, és az új paradigma mentén egyes sikeresebbek tudnak lenni. Én itt nem merítem az optimizmusomat, és ezt nem csak azért mondom, mert ön fiatal, de öt hónappal ezelőtt fogadtam ezt az állást, előtte professzor voltam, és időnként tanítottam környezetvédelmi politikát, hogyan lehetne az ember pessimista, hogyha fiatalokkal, fiatalokat tanít, és a fiatalok a saját jövőjükről beszélnek. Belőlük merítem az optimizmusomat, ugyanakkor nagyon is realista vagyok. Rengeteg a tennivalónk, nem csak a hatékonyságon kell változtatni, hanem az alapstruktúrákon. Szerintem most olyan helyen vagyok, ahol hozzájárulhatok ehhez, hogy valóban változzon a helyzet. Erre van ráhatásom talán a szakpolitika formálók gondolkodására. Köszönjük! A Twitteren roppant aktívak az interneteminket követők. Simon Söpf az Uppsala Egyetemről szeretne egy kérdést feltenni, a következő parancsoljon. Az optimizmus terjesztésére talán van is okunk, de hogyha a Rio Plus 20 konferencia záró dokumentumát vizsgálom meg múlt évből, akkor sok jó szándékot látunk, de bizony a zöld gazdaság és az ehhez való út definíciói tekintetében sok bizonytalansággal is találkozunk különösen ami a globális zöld gazdaságot illeti, hiszen a éghajlatváltozás globális. És hogyha most a feltörekvő gazdaságokat, Kínát, Brazíliát, Indiát nézzük meg, nos hát ezek az országok több mint 10%-os növekedést érnek el, és ez egy nagyon fenn, kevéssé fenntartható növekedés. Mennyiben tartják tehát a globális zöld gazdaságra való áttérést ezen feltételek között, és mennyiben tud az EU pozitív kihatást gyakorolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. James Lózi Twitteren egy-két nagyon érdekes hasonló kérdést tett fel. Európa határain kívül milyen kihatással lesznek ez a szakpolitikai intézkedések? Megadom a, az összes pódium résztvevőnek a szót. Először Ismail uh, Szigareldinnek Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a feltörekvő országokon erős, hatalmas növekedési szintje csökkenni fog. Persze az a kérdés, hogy hogyan mérjük ezt a növekedést úgy, hogy nem veszük figyelembe a hatalmas környezetszennyezési költségeket Kínában, vagy figyelembe vesszük. India növekedését sem lehet a környezetvédelmi kihatások nélkül figyelembe venni de mondom, le fog lassulni ez a növekedés. Ugyanakkor az is egy kérdés, hogy mi történik a gazdag, a fejlett és a feltörekvő országok fejlődésében. A forrás felhasználás, és főleg az, vagy pedig a szindioxid kibocsátás GDP-re vetített arányom a fejlett országokban jelentősen csökken. Részint azért, mert a fejlődő országokban két milliárd ember él még elektromosság nélkül, és mondjuk fával, szénnel tüzelnek, és világítanak. De hogyha sikeresek vagyunk a következő átalakulás során, melyről Hans beszélt, az azt hogy ne csak a hatékonyságot növeljük, hanem a transformatív, szociális ekoszisztémákat, vagy ökoszisztémákat is átalakítsuk, illetve ez irányba haladjunk, akkor bizony jobb esélyünk van arra, hogy az alacsonyabb széndiokszid lábnyomot maguk mögött hagyó emberek számára is nagyobb jólétet biztosítsunk, de ugyanakkor a változás paradigmája is fontos. El kell hagynunk a GDP-re való um, már-már perverz uh, fókuszálásunkat, nem csak a GBT, GDP határozza meg a jólétet, mi több, azt kell, hogy mondjam, hogy az a szakpolitika, amely 27-28%-os munkanélküliséghez vezet nem egy országban, és amelynek következtében akár 50%-a a fiataloknak munkanélküli, Hát ez a, ez a gazdaságpolitika és ez a politikai filozófia nem védhető. Át kell gondolnunk a politikai beállítottságunkat, és az európaiaknak fel kell tenniük meg az északi félteki országainak. Látniuk kell, hogy öm, öm, nem ők a bölcsesség kövének letéteményesei, és bizony figyelni kell a szakértőkre, hiszen vannak specialisták, akik a paradigmaváltozásról beszélnek. Azt hiszem, hogyha ezt a paradigmaváltást elérjük, akkor jó esélyünk van igenis a zöld gazdaság átalakításra, és ezért beszéltem előadásom végén, tettem fel ezt a kérdést, miért most, és miért Európában. Azt hiszem éppen azért, mert Európa fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, Hans! Igen, néhány észrevétel szeretnék tenni. Valóban ez egy globális ágenda, egy globális menetrend, Nincsen alternatíva. Persze panaszkodhatnak az emberek a globális agendáról, hogy nem elég gyorsan halad, meg nem eléggé hatékony, de nincs alternatívája. Nincs más lehetőség. Csak a globális platformon tudunk fellépni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a zöld gazdaság definíciójára nem kellene annyit koncentrálnunk. Hogy dobjam vissza kérdést a, meg, a hallgatóságnak. Hogyan definiálnánk a kutyát? Hogyha definiál, megkérem, hogy definiáljuk a kutyát, egyrészt bolonnak néznének, még, mégsem tudnak megtenni. Akár egy um, kis uh, palotapincsi, akár egy nagy berni pásztort látunk, felismerjük a kutyát pedig nem tudnánk definiálni, hogy mi, mi volna maga a kutya. Tehát Finnország és Etiópia között hatalmas különbségek vannak persze a zöld gazdaság tekintetében, de azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy hagyjuk abba a vitát, hogy abba hagyjuk a vitát a zöld gazdaság definíciójáról, és igazi döntéseket hozzunk. Tudom, az észak-dél orsz, féltek összehasonlításában, vagy a fejlett és a feltörekvő országok összehasonlításában nagyon érzékeny kérdés ez, de sokkal inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy fenntartható, jól működő gazdasági valóság váljon ezekből a tervekből. Nálunk az ügynökségben éppen nekünk az a feladatunk, hogy lássuk, hogy milyen nagy a valóság és a tervek közötti szakadék, és hogy hidat verjünk a szakadék fölé. Ez az egyik feladatunk. Régen az egyetemek világában dolgoztam, ahol persze a definíciók alapvető szerepet játszott a gondolkodásunkban, de úgy gondolom, hogy a politikában nem szabad, hogy paralizáljon bennünket a definíció keresésének kényszere. Köszönöm. Még két további twitteres kérdést, és beolvasok, illetve magamnak is van két kérdésem. Nem, két a hallgatósa körében Caroline Kuli tesz fel egy kérdés, hol ül? Itt. Köszönöm szépen. Kérdésem a munkahelyekre vonatkozik. Hiszen a zöld gazdaság átra való átalakuláshoz nagyszerű technológiára és hatékony gazdálkodásra van szükség. Ez pedig azt jelenti -e, hogy automatizáljuk a munkafolyamatokat, és egyre kevesebb munkahelyen rendelkezésre, vagy pedig az emberekbe fektetünk be, a pódiumvita résztvevő hogyan látják ezt a kérdést, a fejlődés versus munkahelyteremtés dilemmájának kérdését? Gregor Ebbe úr is egy nagyon érdekes kérdést írt fel a papírra, hol ül? Megadom neki a szót. Ebbe úr. Azzal a megfigyeléssel szeretném kezdeni, hogyha nem érhetjük el a gazdasági növekedést, akkor létrejön a pénzügyi válság, és egyre nagyobb lesz a munkanélküliség. Másrészt a gazdaság nem tud korlátlanul növekedni, ha csak nem érjük el a tökéletes dekaplingot, különválasztást, a forrás felhasználás és a kibocsátás, a károsanyú kibocsátás, valamint a gazdasági növekedés között. Hogyan lehet ezt a dilemmát megoldani, kérdem önöket? Talán először a BRICS országokról, a feltörekvő gazdaságokról szólnék néhány szót. Úgy hiszem, hogy néha egyszerűbb dolga van annak, akinek nem kell a történelem terheit magával cipelnie, és új megoldásokat találhat ki. Nem kell a régi rendszert magával hurcolnie, könnyebben tud egy paradigmaváltást elérni. például az új mobilitás vagy a megújuló energiaforrások szisztemikus megértése talán könnyebb azokban az országokban, ahol egy-két fejlődési szintet kihagytak. Például a megújuló energiaforrásokkal az eladási volumenünk a BRIC országokban nagyon magas. Vagy a mobil kommunikációban már nem annyira a wireline, a drót összeköttetésű kapcsolatokba ruháznak be, hanem ezt a fejlődési szintet kihagyva egyből a drót nélküli vagy mobil kommunikációt építik ki. Tehát úgy gondolom, hogy ez esélyes számukra. Másrészt munkahelyek és az automatizáció összefüggése. Hogyha a szociális rendszereinket, egészségügyi rendszerünket, Európában fenn akarjuk tartani, akkor ez bizony nem lesz ingyen. Az automatizáció és a cyber rendszerek, a ciberfizikai rendszerek mindenképpen részét képezik majd a gazdaság fejlődésének, és cégünk életének, cégeink életének, ez tagadhatatlan. Másrészt egy sor új, magasan képzett munkahelyre is szükség van, illetve szakértőre is szükség van, hogy megértsük a rendszereket, belülről lássuk és értsük meg a rendszereket. És itt valóban át kell hidalnunk a tudás szintben mutatkozó szakadékokat, az élethosszig való tanulás. Épp olyan fontos, mint az iskola rendszerek ezen kihívásokhoz való igazítása, és meg kell akadályoznunk, hogy ne jöjjön létre egy kétosztatú társadalom a fiatal, magasan képzettek és a képzetlenek között. Nos, úgy hiszem, hogy Hansnak teszem fel ugyanezeket a kérdéseket. Igen, az oktatási rendszerre rendszert én is fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy az a tudás alap, amelyre az oktatási rendszer épül, át, átalakulóban van, és át kell ezeket alakítani. Hogyha megnézzük, hogy a nagy közgazdasági egyetemekben Európában öm, környezetvédelmi gazdaság opciót kínálnak fel, Miközben az első makrogazdasági órában pedig azt tanulják, hogy a munka, a tőke és a természeti erőforrások határozzák meg a termelést és a munkát, és voltak éppen a tőkével foglalkoznak a képzésük legnagyobb részében, aztán a munkaerővel, az emberi erőforrással, és kvázi választható tárgya környezetvédelem gazdaság. Ennek semmi értelme nincs, ezt át kell alakítani. Ugyanakkor a versenyképesség és a munkahelyek minősége is összefügg, hiszen látni kell, hogy semmilyen kutatás nem támasztja alá, hogy az erős ö, környezetvédelmi szabályok korlátoznak a versenyképességet. Mi több, létezik a versenyképességhez vezető zöld út, melyet a vezető ö, üzleti tanszékek, business schoolok, ö, már felismertek, és ezeket tanrendjükbe beiktatják, tanítják. A társadalomtudományokban azt szokták mondani, hogy a legfontosabb hegemónia, abban rejlik, hogy a domináns gondolatok rabjává válunk, és nem tudunk a paradigmán túl gondolni, kikacsintani, túlkacsintani a paradigmán nagyon nehéz kitörni abból a paradigmából, amelybe felnevelkedtünk, amelyben élünk. De hogyha elfogadjuk, hogy eh, korlátok között élünk, akkor bizony neki kell durálkodnunk, és a paradigmákat is szét kell feszegetnünk. Persze ez konfliktusokkal, feszültségekkel, turbulenciákkal és érdekösszeütközésekkel jár, de hát egyszerűen ki kell törnünk a hagyományos paradigmából, amelyet Izmael a metrikai rendszerével új pontosan írt le. just say uh, three uh, points. One about education. Az oktatásról szólnék. Én szenvedélyesen támogatom az oktatást, és nagyon radikális nézeteket vallok. Azt gondolom, hogy az oktatási rendszer az elmúlt 150 évben teljesen más gazdaságra lett kitalálva. Ugye azzal kezdődik az iskola, hogy azt mondjuk a gyereknek, hogy üljönek le és maradjanak csendben. Na most ezt a két dolgot egy gyerek természetesen nem csinálná magától. Aztán repetitív és unalmas feladatokat adunk neki, mégpedig egy autoriter személyiség irányítása alatt. És hogyha ezt nem teszik meg, akkor problémás gyereknek nyilvánítjuk, és azt mondják, azt mondjuk, hogy speciális nevelésre van szükségük, vagy akár elkezdik őket gyógyszerezni. Docilis munkavállalókra van szükség szolgálat kész munkavállalókra, mert az elmúlt 150-200 évben erre volt szüksége a gazdaságnak. Na most ez átalakult, a repetatív munkahelyek száma az csökken, ezeket gépek veszik át, és olyan munkahelyek teremtődnek, ahol a szociális interakció fontos, a probléma megoldás a fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az oktatási rendszer nagy átalakulás előtt áll. A kérdés az, hogy lehet-e a gazdasági átalakulással ezt szinkronba hozni. De mindkét esetben teljesen nyilvánvaló, hogy jön majd ez az átalakulás, és mint ahogy Eh, az ipari forradalom előtt sikerült eh, eh, elkerülnünk bizonyos negatív dolgokat. Az, hogy most elkerülünk-e ilyen negatív dolgokat, az a bölcsessége múlik. Nem szabad túl sok időt fordítanunk arra, hogy definíciókat találjunk dolgokra. Én a magam nevében beszélek, de azt gondolom, hogy önök sem tudták volna megbecsülni 20 évvel ezelőtt az internet teljes hatását, vagy tényleges hatását. Sőt, a mobil vagy okostelefonok hatását sem tudták volna 20 évvel ezelőtt megelőlegezni, vagy a Facebookot. A MySpace-t 2003-ban alapították, a Facebookot 2004-ben. Tehát 10 éves sincs, és mégis 1 milliárd ember használja. Ez mindössze annyit jelent, hogy ha 25 évvel ezelőtt én bevallátom, hogy nem tudtam megmondani a jövőt, akkor most is nagyon szerényen kell becsléseket adnom a 25 év múlva bekövetkező időszakra. De azért mégis valamilyen irányokat kell adnunk, nem egy pontos roadmapet, hanem mint egy iránytű szerűen egy fő irányt, egy fő csapás irányt. Egy csomó ember ösztönösen érzi és tudja, hogy ez így van, még akkor is, ha nem tudják ezt megfogalmazni. A technikusok és a közvélemény között, a szakértők, szakemberek és a, technik, és a közvélemény között kell áthidalnunk ezt a szakadékot. Köszönöm, mondja az elnök. Egy utolsó kérdés következik önökhöz és lehet, hogy rövid választ tudnak ráadni. Twitteren érkezett ez a kérdés eh, Green Amatitól. Ő, ők, ők eh, erdőtelepítést támogatnak. Izmaili az utolsó szó ezzel az erdőtelepítésre eh, vonatkozó kérdéssel kapcsolatban. Igen, menni fog, mondjuk. Több van e, ilyen projekt, mint tíz évvel ezelőtt volt, de nyilvánvalóan e, a sebességtől, sebesség is e, sem múlik, valamint a megértésen. Azt gondolom, hogy jobban megértjük, ezeket a trendeket, de nem tudjuk kommunikálni ezt a közvélemény felé, nem tudunk jövőképet mondani, olyan jövőképet adni, ami hatást vált ki, és erre jó példa a szélsőjobboldali pártok törése, nem csak Európában, máshol is, és a világ sok részén. Nagyon cseppfolyós a helyzet. Én mondtam hogy maga a gazdasági paradigma is változóban van. Olyan időket élünk, a, amely, amikor is nagy nyitottság jellemez szinte minden. Szükség van olyan emberekre, akik megfelelően képviselnek bennünket. Én nagy csodálója vagyok Európának. A két eh, a második világháború nagy öldöklése után Moné és Schumann el tudtak képzelni egy egyesült Európát, ez egy csodálatos dolog, és egy generáció alatt eljutottunk odáig, hogy az európaiak, a fiatal németek és franciák el sem tudják képzelni, hogy országaik valaha újra háborúzzanak egymással. Miközben a szüleik azt nem tudták elképzelni, hogy béke lehet ezen országok között, ugye 1870, 1914, 1939 vagy 40, e, és aztán nem sokkal a második világháború után ezt a jövőképet sugározta ez a két ember, a vezetők pedig ezt átvették, és 57-58-ban e, pedig kezdődik e, a hatok Európájának története. Ez egy csodálatos dolog, és én azt gondolom, hogy Európa ezért megérdemli a tavaly megkapott Nobel-díjat. Hol vannak most azok az európaiak, akik azt mondják, mondják, hogy na, itt egy jövőkép, és ne féljetek attól, hogy valaki álmodozónak hív benneteket, mert ha e, nem lettek volna álmodozók, az emberiség még mindig barlangokban élne. Köszönöm. Thank you very much for your spontaneous applause. Köszönöm a spontán tapsot, amit egyébként én igényeltem is volna, ha maguktól nem vetemednek rá. Sajnos minden e, kérdésre nem tudtunk válaszolni, de személy szerint feltetik a kérdéseket, mert most a koktélok jönnek. En Glovernek adom meg a szót, aki az Európai Bizottság elnökének tudományos tanácsadója és a szakpolitika egyik irányítója. Őt kérem, hogy valami záró gondolatot fogalmazzon meg. Um, Köszönöm, Marko. Uh, Hölgyeim és uraim, kollégák, nagyra becsült uh, barátaim. Rám hárul az a feladat, hogy megpróbáljam uh, összefoglalni az elhangzottakat. Így most már csak én állok önök és a koktélok között. Hát igen, hálátlan feladat ez annual lecture symposium is absolutely spot on. A szimpózium címe jobb nem is lehetne a fenntarthatóság fenntartása, a, a hogyan segítse a közgazdaságtan a globális környezetet. Ez, ez jól eltalált cím, de óriási kihívás is egyben, ugyanis az elmúlt évtizedek során soha nem látott tapasztalt változások zajlottak le a világban és Európában így az én generációm megélt egy olyan időszakot, amikor folyamatos növekedés volt a világban, és azt vártuk, hogy arra számítunk, hogy mindig is így megy majd ez tovább, miközben nyilvánvalóan ez nem lehetséges. Az előttem szólók ezt egyébként roppantékes szólóan el is magyarázták, el is magyarázták már. Nos, ezzel kapcsolatban elmondanám azt, hogy Achim Steiner a UNEP-től beszélt arról, hogy a forrásaink, erőforrásaink végesek. Azt kell megértenünk és látnunk, hogy egy véges természeti erőforrásokkal rendelkező bolygón élünk. Három érdekes dologtól eltekintve tehát a napsütés az végtelen. A második, ami nem korlátozott, a másik az a gravitáció. A gravitáció mindig lesz. A nap mindig fog sütni, és mi a harmadik, amiről nem beszélünk eleget. Ez pedig az emberi eh, ész, az emberi zsenialitás. Egészen addig, ameddig elfelejtjük azt, hogy van nekünk egy, egy valamink a gazdaság, fenntartható gazdasági növekedés számomra oximoron. A kettő összeegyeztethetetlen. A fenntartható és a fejlődés, vagy növekedés, bocsánat, az nem, az nem működik. Amíg valami növekedik, addig valami másnak csökkennie kell. Így működnek a dolgok a természetben. És pontosan így működik a Föld. Jelenleg egy olyan világban élünk, amelyben három bolygónyi erőforrást használunk fel minden évben ahhoz, hogy a jelenleg éles fenntartsuk. awful lot less. Ez azt jelenti, hogy valakinek sokkal kevesebb lesz. Már pedig azt is látnunk, hogy mondjuk, amit Észak-Amerikában látunk, ez nem egy fenntartható rendszer. Öt bolygónyit fogyasztanak, ugye? Izmael Szeregeldon kihangsúlyozta, hogy a környezeti és a szociális fenntarthatóságra is koncentrálnunk kell. Tehát nem csak az a planétánk, a bolygónk gazdasági erőforrásaival, hanem igenis emberi erőforrásaival is törődni kell, ezek önök, ezek én is vagyok, ezek mi vagyunk, az emberek. És még valami nagyon fontosat mondott Izmail Szerengeldin, mégpedig, hogyha rossz jelzést adunk ki, akkor rossz politikákat váltunk ezzel ki. Valóban az a kérdés, hogy a mi kezünkben van-e a jövő alakításának kulcsa lehetőségem. Márpedig a mi hangunkat igenis hallják, a döntéshozók figyelnek arra, amit mondunk. Ugyanakkor a vezetőinknek tudniuk kell, hogy ezt várjuk tőlük. Sem tudják, tudniuk kell, hogy mit várunk tőlük, hogy ezt kérjük tőlük, ezt kívánja a nép. Amikor a Kirsnert hallgattam, akkor nagyon érdekes volt az a példa, amit ő mondott, hogyha a repülőgépgyártás olyan gyorsan fejlődött volna, mint a félvezetőipar, akkor a legújabb repülők 20 perc alatt körbe repülnek a földet 5 liter kerozinból. Ez mutatja azt, hogy milyen gyorsan el tudunk érni ilyen óriási eredményeket. A félvezetőipar csak egy példája annak, hogy mekkora óriási fejlődést lehet ilyen rövid alatt elérni. És hogy azt Monika is mondta, olyan környezetben érték ezt el, talán épp azért, mert ez, ez nyereséges volt, és óriás volt a verseny, mégiscsak el tudták érni ezeket az, az imponáló eredményeket. Ha pedig arra gondolok, amit Hans Brünings mondott, Számomra az volt a legfontosabb az által elmondottakból, hogy egy alacsony széndiokszid kibocsátású világban kell élnünk, és az ökoszisztéma erejéről, önmegtartó erejéről is beszélt. Számomra a napnál világosabb, hogy ezek nem opcionális választatott dolgok, elengedhetetlen mindez, akkor, hogyha 7 milliárd embert, amely nem sokára majd 9 milliárdra nő, egy ekkora népességet a Föld csak így tud eltartani. Az igazi kihívás szerintem az, hogyha az ember viszonylag jól él, hogyha jó környezetben él, és Európában és a fejlett országban általában a többség ebben a helyzetben van, akkor nem szívesen változtatunk a helyzeten, hiszen mindezek a dolgok körülvesznek, ezeket, ezeket nem akarom feladni, hogyha ezek közül valamit fel kell adnom, akkor rosszabb lesz az életem. Az igazi kihívás ez, hiszen eh, eh, óriási lehetőség áll a rendelkezésünkre számomra tudósként, eh, nagyon izgalmas pillanat ez, hiszen most itt van az a lehetőség előttünk, csak meg kell ragadnunk, hiszen tudjuk, hogy nem fenntartható a jelenlegi eh, rendszer, a jelenlegi életmódunk. Az életmódunkon kell változtatni. Nem csak a közgazdászként, politikusként, tudósként, nem, másképp kell csinálnunk a dolgokat, másképp kell dolgoznunk. A tudósok, a technológiai szakemberek, a politikusok, a közgazdászok, az állampolgárok mind együtt kell, hogy kidolgozzák azokat a lehetőségeket, amelyek közül ki tudjuk választani a, a megoldást. Jelenleg sajnos nem ez történik, hanem az történik, hogy vannak, akik döntéseket hoznak, sajátos módon azonban egyedül vannak a teremben, amikor a döntés megszületik. A legjobb megoldások akkor születhetnek meg, hogyha a, a mások szemszögéből is meg tudjuk vizsgálni ugyanazt a problémát, hiszen a vágyunk közös, most már csak az oda vezető útat kell megtalálnunk. Egyetértek azzal a gondolattal, én is én szeretnék jól élni, de mit jelent ez számomra? Roppant izgalmas választási lehetőségek közül választhatunk. Mi találtuk fel, úgymond a modern világot Európában? Ez, ezt a világot mi találtuk ki, mi találtuk fel? És roppant izgalmas, hogy most lehetőségünk van arra, hogy kitaláljuk a jövőt. A világ legzseniálisabb emberei, a legtöbb tudás pont itt Európában termelődik. Ezt a vezető szerepet kell megragadnunk, ezt a, ezt a tudást, hogy Európa befolyásolni tudja azt, hogy milyen legyen a jövő világa. És ez nagyon izgulmas lehet. Például ez a, ez a úgynevezett körgazdaság, körbefogó gazdaság, ez nagyon izgalmas, lehet, hogy ez csak e, a korral jár, de én nem igazából ragaszkodom a, a, a tárgyaimhoz, a vagyontárgyaimhoz. E, nem akarok tulajdonos a birtok lenni dolgoknak, nem akarok feltétlenül birtokolni, inkább csak használni. Folyamatosan változnak a dolgok, a lehetőség és a tapasztalatok minden egyes ember számára. Ez nem a sajátunk, hanem csak egy időre használjuk, kölcsönveszünk, majd továbbadjuk. Ez roppant izgalmas megoldás lenne. És ez megoldható e, verziója, elképzelhető verziója az új világnak, és ez eltartja a gazdaságot is, csak másképp kell gondolkozunk a, gazdaságról e, és a, a hétköznapi életünkről roppant érdekes volt épp ezért ez a mai szimpózium. Nem egy eh, távoli közgazdásznak, tudósnak, politikusnak eh, a felelőssége, hanem mindannyiunké az, hogy kérjük, követeljük eh, ezt, hiszen így kaphatjuk meg azokat a döntéseket, azokat a szakpolitikákat, amelyek egy olyan világot és földet eh, eredményeznek majd, amely mindenki számára jó, nem csak az európaiak élhetnek rajta jól, hanem mások is, nem csak most 10 év múlva, hanem 50 és 100 év múlva is. Ez az igazi kihívás, amelyhez fel kell nőnünk, és biztos vagyok benne, hogy eh, roppant izgalmas lesz, amikor egy pohár koktél mellett megpróbálunk erre a kihívásra válaszokat találni. Well, thank you very much. Köszönjük szépen! Az én szerepem most már nem korlátozódik másra, hogy köszönetet mondjak. Paul Rübig nem tudott sajnos idejérni a délután végére, éppen ezért megköszönöm a széles nyilvánosság képviselőinek, akik eljöttek, és végig velünk maradtak, és köszönöm a twittelőknek, a Twitter világának nagy nyilvánosságának, akik eh, folyamatos tweetjeikkel gazdagították a vitánkat, de köszönöm a a titkárságának is az előkészítő munkát, eh, hogy előkészítették a STO éves előadását. Nem utolsó sorban persze Malcolm Harbernek köszönöm, hogy kitűnően moderálta ezt a beszélgetést, ezt a vitát, melyet időben sikerült befejezni, de köszönettel tartozom Oldrich Vlasak kollégának, köszöntő üzeneteért, és Achim Steinernek az ENSZ-től szintén videóüzenetben szólalt meg. Végezetül persze a felszólalóknak, az panelistáknak is köszönöm, hogy szaktudásukat és szakértelmüket megosztották velünk. Izmail Szarageldin, Mónika Kircher és Hans Bruinix voltak a jelenlévő panelisták. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Végezetül persze köszönettel tartozom Ann Glovernek, aki hasonlóan gondolkozik velünk is, még hogyha más helyen is dolgozik, és eh, egy irányban gondolkozunk, egy irányban dolgozunk. Köszönöm az ő inspiratív szavait is. Azt hiszem, hogy sikerül majd a fenntartható növekedés oximoronját megoldani. Az ön felszólalásának utolsó szavai áthidalták ezt a eh, áthidalhatatlanságot, megoldották az oximoron, de hogyha nem oldották volna meg, akkor merítsünk optimizmust a koktélból, melyre mindenkit meghívok.